Okay, we should start. Jó reggelt, akkor kezdjük. Üdvözlöm Önöket! Egy kis késésben vagyunk, várunk még mindig és pedig arra, hogy többen megjelenjenek, és ahogy tudják, tegnap nagyon érdekes meghallgatásunk volt az Envi szakbizottsággal együtt. Először ebben az új összetételben tehát ez azt jelenti, hogy két szakbizottság ugyanazon a szinten felelős. Egy dolog, és szerintem nagyon jól debütáltunk. Szeretném megkérdezni, hogy van-e valamilyen megjegyzés a napirendhez. Nem látok ilyet, akkor szerintem elfogadhatjuk. Tehát akkor most szeretnénk a január 21, 21, 21, 22 és 27 ülési jegyzőkönyvét elfogadni, amennyiben nincsen megjegyzés ehhez, akkor abból indulunk ki, hogy ezeket jóvá hagyjuk. Akkor áttérünk a négyes napi rendi pontra. Ahogy tudják, a koordinátorok döntése január 21-i döntésről van szó. Igazolást kapott a szakbizottságunk tagjaitól, tehát De Castro urat megbíztuk, hogy a Kom Agri nevében eh, készítsen elő egy véleménytervezetet. És ezt pedig eh, szóbeli eljárásban kezeljük. És most eh, szeretném De Castro urat megkérni, hogy szóljon hozzánk. Volt egy-két apróbb Változtatás, módosítás, és most uh, szeretném, hogyha az aktuális helyzetet vázolná, tehát öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Kedves kolléganők és kollégák! Angol nyelven már megvan a állásfoglalás tervezet, éppen megszáradt rajta a tinta. A lényeg az, hogy összefoglalja azt, ami itt elhangzott a szakbizottságban, és pedig a különféle meghallgatások eredményeként. A mi szakbizottságunk állásfoglalásáról van szó, és reméljük természetesen, hogy a munkánkba ez bedolgozásra kerül, és pedig a többi szakbizottsággal egyetértésben. Tehát arról van szó, hogy egy nagyon fontos kiállítás lesz. 2015 május 1-én nyílik majd meg a Milánói Expo. És 25-től, tehát holnap utántól kezdve hozzáférhető lesz az anyag. Azonban itt időbeli okok miatt is Tehát természetesen mindent megtettünk, hogy a világkiállítást megfelelő módon előkészítsük, de az idő miatt mindenkit arra kérnék, kedves kolléganők és kollégák, hogy alaposan olvassák el ezt az állásfoglalást, hiszen Strasbourgban a megnyitás után az Expo tekintetében megbeszéljük az állásfoglalás 27-e, a határidő, kedves kollégák és kollégák, tehát most angol nyelven hozzáférhető a szöveg, megnézhetik, és utána pedig 25-éig pedig meg lesznek, elkészülnek a fordítások is. Tehát Igazából nagyon kevés időnk van, hogy hozzászóljunk. Nagyon fontos a téma, és itt élelmiszer biztonságról van szó, az élelmiszer pazarlásról is szó van, szó van a források kezeléséről. Itt természetesen az egyik legfontosabb téma a mi szakbizottságunk számára, hiszen mi vagyunk itt illetékesek, hogy véleményezzük. Ma nem akartam itt egy részletes expozét tartani, csak szerettem volna önöket emlékeztetni, hogy olvassák el, nézzék meg a kolléganők, kollégák ezt az állásfoglalást, hiszen igazából minden bizottság tevékenykedett és a mi bizottságunk az illetékes. 25-én meg lesz az összes fordítás, mint már említettem, az angol verzió megvan. Na forum komisji nie budząca żadnych wątpliwości, a więc sądzę, że także to... Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy Mindnyáján köszönetet mondhatunk a képviselőtársunknak, és a továbbiakban is folytatjuk illetékességünket. Úgy gondolom, hogy így az információkat a határidőig feldolgozzuk, és remélhetőleg a plenárison meg is szavazhatjuk majd a dokumentumot, hiszen mi vagyunk az illetékes bizottság, ahogy említettem. Emlékeztették még arra, hogy 20 nyelven van tolmácsolás. Észt, máltai és szlovák. Nincsen különben teljes a nyelvi rezsim. A következő napirendi pontunk pedig a zöldség és gyümölcságazat helyzete a 2007-es reformot követő Meló úr készítette elő a jelentést, és főleg a termelőszervezetekről hallunk majd. És hogy az operatív programokat hogyan igazgatják. Ez egy komoly probléma a termelőszervezeteknél, hiszen még nem megfelelő, főleg az új tagállamoknál ez a dolog. És nagyon fontos az, hogy ezt az ágazatot megfelelő módon kezeljék, hiszen eh, itt rendre, intervencióra kerül egy sor, amennyiben erre szükség van. Tehát január 22-én volt egy workshop ebben a tekintetben, és nagyon fontos információkat kaptunk erről, tehát kijelenthetjük, hogy eh, megfelelő módon felkészültünk, hogy vitát folytassunk erről a dologról. És most szeretném átadni az előadónknak a szót. Obrigado, Sr. Eh, Sr. Presidente. Com, com, com brevidade, eu queria desde logo dizer que este draft de relatório beneficiou do contributo de muitos representantes de associações relacionadas com o setor e também do contributo de... A vita azról szól, hogy az ágazatban hogyan dolgozunk, és a kollégák meg kell vizsgálnunk a különböző aspektusokat, amelyek jelentősek, és a v záró dokumentumba is be kellene venni. Ezeket szeretném most röviden áttekinteni. Szeretném jelezni, hogy meg kell erősíteni ezeknek a szervezeteknek a többségét a közeljövőben figyelembe kell venni a különböző helyzeteket is, az egyes országoknak a fejlettségi szintjét. Nem szabad megfeledkezni a kitűnő jelentésről sem, amit több szövetség, egyesület beterjesztett az északi és déli szakértők részvételével és többek között a nagyáruházi árakkal kapcsolatban, illetve hogy milyen árakat alkalmaznak a termelők. Ennek a termelési láncnak éppen a termelői árak képezik a leggyengébb pontját olyan piacot szeretnénk, amely szabályozott, tehát egyáltalán nincs arról szó, hogy a vadkapitalizmust kellene elfogadnunk a piacon. Figyelembe vesszük azokat a kereskedelmi gyakorlatokat, amelyek megvannak az Európai Unióban, de a piac nyitott az importát, import előtt is. Sajnos vannak akadályok a mi exportunk előtt gyümölcs és zöldség területen, azt szokták mondani, hogy olyan termekről van, termékekről van szó, amelyek gyorsan romlandóak, és a válságok is sújtják ezt az ágazatot. Látjuk, hogy mi történik Ukrajnában, és különböző példákat lehet felhozni. A kereskedelmi szervezetek, vagy termelői szervezetek, amelyek jelen vannak a piacon, jó kereskedőkre van szükség. Olyan emberek vannak a többségben van az ágazatban, akik jók mezőgazdasági termelésben, de kevésbé jók kereskedelmi szempontból. Ezért kell különböző kollégákat bevonni ebbe a munkába. Természetesen nyitott maradok, és minden javaslatot megfontolok, amit önök tesznek, és bármelyik frakciótól is érkezzen ez. Biztos vagyok abban, hogy együtt ki tudunk dolgozni egy olyan jelentést, amely a különböző aggodalmait megfogalmazza a parlamentnek. Köszönöm. Bardzo dziękuję. Rozpoczynamy dyskusję. Jako pierwsza zgłosiła... Köszönöm szépen. Akkor megkezdjük a vitát. Bulgera asszonynak adom meg a szót. Elnök asszony, a szó. Marina. Muchas gracias. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Jó napot kívánok mindenkinek. Meló úr, ez egy nagyon fontos jelentés. Az egész Európai Unió számára rendkívül fontos ez, és különösen olyan ország számára, mint amilyen az enyém, tehát Spanyolország. Ott van Andalúzia, egy régió, ahol a gyümölcs és zöldségtermelés nagyon fontos elemet képez a és összességében nagyjából egyetértek mindazzal, ami szerepel az ön jelentésében de azért szeretnék tenni néhány észrevételt. Az én véleményem szerint a közös értékesítési szervezetek nagyon jól működnek a gyümölcs és zöldség vonatkozásában, akkor is, hogyha a rendszer néhány javításra szorul. Talán éppen annak érdekében, hogy megerősítsük a termelők helyzetét. Ön is elmondta, hogy egyensúly hiány van a záruházláncokkal, ami nem csak a gyümölcs és zöldséget érinti, hanem tulajdonképpen valamennyi ágazatot, amely megjelenik. Tehát meg kell erősíteni a ö, ezeket a szervezeteket, hogyha helyre, helyére akarjuk tenni az élelmiszerlánc egyensúlyát. Egy dolog van, ami nem működik jól, ezek pedig a válságkezelő mechanizmusok ezt megtapasztaltuk. Azt hiszem, hogy ez az, amit korrigálnunk kellene, mert amikor ö, Oroszországban vagy másút ö, válságok vannak, akkor ez az irányítási rendszer ez nem segít. Ezt kellene megvizsgálni. Tehát nincs egyszerűen megfelelő visszavonulási lehetőség. Vannak-e rendkívüli intézkedéseink, úgy gondolom, hogy igen. És hála az ön jelentésének e, el kellene, hogy jussunk odáig, hogy e, ki korrigáljuk ezt a rendszert a válságokra vonatkozóan. Az is fontos, ön is elmondta, hogy e, egyes szervezeteknek a fúzióját kellene szorgalmazni gyümölcs és zöldségtermelés e, e, vonatkozásában, főként azért, hogy még nagyobb súlyuk legyen az élelmiszerláncon belül. Meg kellene nézni, hogy vannak-e olyan országok, ahol a termelői szervezetek sokkal jelentősebbek, sokkal koncentráltabbak, míg más országokban ez nem így van. Tehát mindenképpen meg kell erősíteni ezt az intézkedést, és egy kiegyensúlyozottabb vagy nagyobb dimenziót kell biztosítani számukra. Talán arra is szükség lenne, hogy új rendelkezéseket fogalmazzunk meg, esetleg egy jelentést készíteni az európai normákról, illetve a szakmai követelményekről, nem csak nemzeti szinten, hanem európai szinten is mindenképpen fontos, hogy jobb legyen a kapcsolat az élelmiszerlánc szereplői között. Tehát ezt mindenképpen szerettem volna felvetni és megvitatni önnel. Az egyéb dolgokat pedig majd el fogom küldeni módosító indítványok formájában. Teljesen kielégítő Meló úr az ön jelentése, és nagyon sok mindenben egyetértek önnel. Köszönöm. W związku z tym, że lista się wydłużyła dyskutantów. Köszönöm szépen. A hozzászólók listája egyre hosszabb, ezért kérnék mindenkit, hogy másfél percben szóljanak hozzá. Az árnyék jelentéstevőnek adom meg először a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt gondolom, hogy a bizottság jelentése jól áttekinti a gyümölcs és zöldség ágazat helyzetét. Szervezeti szinten volt javulás, de nagy különbségek vannak a tagállamok között. Persze ennek kulturális oka is vannak, és bizonyos tagállamokban nagyon kis termelői szövetkezetek vannak, és ezért nem tudnak, nagyon kis szinten történik a termelés, ezért termelői szervezeteket nem tudnak létrehozni. Nagyon fontosnak tartom ezeket, különösen válság idején, ahogy az előttem szólók is elmondták, de mivel nagyon erős a verseny nagyon fontos, csak ezek a megfelelő versenypiaci helyzet kialakításához, és ezért van szükség egyre több ilyen szervezetre is. Még valami, a bizottságtól szeretnék erre választ kapni a jogbiztonság kérdése. Ahhoz, hogy a termelő szervezeteknek megfelelő mozgásteret adjunk a termelői programjai kiigazítására, egyértelműbbé kell tenni a jogi kereteket, és gyorsabb eljárásra van szükség. Néha a bizottság két évet vesz igénybe, hogy az auditot elvégezze. Nagyon fontos eszközök ezek szervezeti szinten, az úgynevezett APO, Associated Producer Organization, tehát a társult termelői szervezetek, a teipari ágazatban vannak ilyen jellegűek, és ezért szeretném kiemelni, hogy fontos, hogy az er, ezekre vonatkozó szabályokat is egyértelműbbé kell tenni. Végül pedig azt gondolom, hogy ami az administratív terhet illeti a környezetvédelmi intézkedésekre vonatkozóan, ez rendkívül magas, és ezzel az innovációt gátoljuk. Ezzel kapcsolatban tehát szeretném, hogyha csökkentenénk a bürokráciát. Köszönöm. Pan poseł Caputo, bardzo proszę. Caputo úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani előadónak a jelentéséért, a termelők különböző aspektusával foglalkozik, és a gyümölcs és zöldségtermelők helyzetével, azzal, hogy milyen problémák adódnak a válság megelőzéséből és kezeléséből, és mint már hallhattunk, arról a termelői szervezetekkel is foglalkozik. Ami a jelenlegi rendszert illeti a gyümölcs és zöldség ágazatban, nos, én úgy gondolom, hogy ez nem pontosítja megfelelően a működési szabályokat, amelyeket a tapasztalatból adódóan kellene alkalmaznunk. Tehát nagyobb rugalmasságra lenne szükség a kiigazításhoz, a programok kialakításában azért, hogy jobban tudjuk kezelni a kockázatokat és válságokat, és jobb lenne, hogyha a termelőkre összpontosítanánk ezen szabályokat. Végül pedig, ami a zöldség és tervelők szervezetét illeti, ez nem eléggé kiterjedt. Ennek több oka van. Egyrészt nagyon bonyolult az eljárás, hogy elismerést kapjanak ezen termelőszervezetek, másodszorban kiemelendő az a tény is, hogy a jelenlegi válságkezelési és megelőzési eszközökkel kapcsolatban el kell mondani, hogy például ami a szolidaritási alap felhasználási szabályait illeti, ezzel kapcsolatban vannak problémák, és láthatjuk, hogy ennek milyen következményei voltak az orosz embargóval kapcsolatban is. Ennek úr, nagyon gyorsan próbálok hozzászólni, de azt gondolom, hogy fontos, hogy az árnyékjelentés tevőnek is lehetősége legyen arra, hogy elmondja, hogy milyen munkát végzett eddig, hiszen én a, még a felét sem mondtam el annak, amit szeretnék elmondani, és ez egy olyan munkának a gyümölcse, amelyet már elvégeztünk. Kérem, elnök úr, hogy adjon lehetőséget arra, hogy ezt elmondhassam. Nagyon gyorsan próbálom fogalmazni, amit mondok. Harmadsorban, bizonyos tagállamokban az operatív programok hozzájárulnak, de csak nagyon korlátozott szinten ahhoz, hogy az érintett forgalomba hozott termékek piaci értéke növekedjen. E, éppen ezért a tagállamoknak is segíteniük kell a termelőszervezeteket, és meg kell erősíteniük a kapacitásukat, szerződési kapacitásukat azért, hogy az ágazaton belül megerősítsék a helyzetüket. Még ezen kívül elmondanám, hogy mivel lehetne javítani bizonyos operatív programok e, végrehajtását, alkalmazását. Elengedhetetlen lenne egyértelműen kimondani, hogy mik a prioritások egyértelműen ki kell mondani ezeket, mégpedig ö, matematikailag is le kell írni ezeknek a hatását, hogy milyen kézzelfogható hatással járhatnak. Így tesszük lehetővé azt, hogy megismerjük a konkrét célokat a rendszer egészének a javításával kapcsolatban. És ahogy azt már Melo előadó is elmondta, nem mindig kapnak megfelelő képzést a kezelő szervek, és éppen ezért nagyon fontos, hogy odafigyeljünk például a környezetvédelmi aspektusokra is. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Több időt kapott ön, tehát most pedig megint is asszonynak adom meg a szót. Elnök úr, nagyon rövid leszek. Szeretném kiegészíteni Melló képviselő szeretnék gratulálni Meló képviselő úrnak. Azt gondolom, hogy ami a tisztességtelen versenybeli gyakorlatokat illeti az e, élelmiszerellátó láncban, ez nagyon fontos kérdés, ezzel foglalkozom én a saját jelentésemben, és együttműködünk az előadóval. Ami az administratív terhet illeti a termelői szervezetekben, ez valóban problémás, és ezzel is foglalkozik az ön jelentése, ezt én rendkívül üdvözlendőnek tartom. A 13-as pont az kölcsönös segítségalapok és egyéb válságkezelő eszközökkel kapcsolatban fontos lenne odafigyelni arra, hogy holnap fogunk foglalkozni az összehasonlítással az Egyesült Államok és az EU között, és fontos lenne az Egyesült Államok beli rendszerből is levonni a tanulságokat, és megtudni, hogy az hogyan segíthet nekünk. Tehát néhány módosítom lenne, de azt gondolom, hogy alapvetően a jelentése rendkívül hasznos, és segít nekünk majd az ágazatban. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Sebastian képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Köszönjük az előadónak is. Mi is úgy gondoljuk, hogy az önjelentése kiváló. Gratulálnék ehhez. A szakszervezetekkel, a termelőkkel, a szervezetekkel konzultáltam, és mindenki azt gondolja, hogy ez elengedhetetlen és mindenképpen jó jelentés. Néhány módosítónk lenne azért, hogy megerősítsük azon kritikákat, amelyeket azért mondtunk, hogy az önáltal idézett problémák az ágazatban milyen következményekkel járnak. Például a gazdák idősödése, a termőföld árulása és az élelmiszer árusítási lánccal kapcsolatos problémák, stb. A spanyol kollégákhoz hasonlatosan én is Valenciába jöttem, és ott az európai gyümölcstermelésnek egész komoly része történik, és nagyon sok gyümölcsöt exportálnánk Oroszországba. És mindenképpen ezáltal lehetne növelni a gazdák bevételét, de ahogy ön mondta, ezen termelői szervezetek létrehozásával nem derül ki az önjelentéséből, hogy valóban nőttek-e a gazdák bevételei. Úgy gondoljuk, mi személy szerint, hogy nem nőtt a gazdák bevétele ennek következtében, pedig fő cél lenne az, hogy a gazdák bevételein lehessen javítani azért, hogy garantált bevételt tudjunk elérni a mezőgazdaságban. Ön erről nem beszél. Ami a termelői szervezeteket illeti, ezt nem szervezték meg megfelelően, és ezért nem volt megfelelő hatása. Zuló képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék gratulálni a kiváló munkához. Esetleg arról is szólhatnánk, hogy igazából visszaesik a zöldség és gyümölcs fogyasztása feldolgozott élelmiszerekhez képest, de ez valószínűleg az életmóddal függ össze. Ezt a tanulmány kezdeteihez fűzném hozzá. Ezen kívül azt is elmondanám, hogy foglalkoznunk kellene azzal a kérdéssel, hogy hogyan hasonlíthatók össze a harmadik országból élő termékek. Ide tartozik a környezetvédelmi normák betartása, ide tartozik például az állat, egészségügy, és így tovább. Hogyha megnézzük a bizottság adatait, akkor az derül ki, hogy csökken zöldség és gyümölcs termelőterület, és csökken a mezőgazdasági termelő egységekre jutó termőterületek mérete is. Ezeket a dolgokat mindenképpen figyelembe kell venni, és ezen tények ismeretében pedig azt látjuk, hogy a termelő szervezetek igenis jó megoldásokat jelenthetnek bizonyos problémák esetében. Hiszen a kistermelők általában eh, nagyon rossz tárgyalók. A tárgyalásokat eh, pedig eh, véleményem szerint el kellene választani a szakmai szövetségtől. A termelő szervezeteknél meg, meg lehetnek a megfelelő szakismeretek. Azt sem szabad elfelejtenünk ezek esetében, hogy a fogyasztókat informálni kellene az élelmiszer pazarlásról is. És természetesen itt van az agromafia is, amelyet úgy szintén nem szabad elfelejteni. Itt van a szektor reformja, és a szektor reformjának foglalkoznia kellene a logisztikával is, tehát a szállítással. Ennyit szólta volna hozzá, nagyon szépen köszönöm. Glezos úr. Pite, agapicis, Naderfi. Köszönöm, elnök úr. Hogyha belegondolunk az Európai Unió zöldség és gyümölcs piacára, akkor azt láthatjuk, hogy igazából minden, a világ minden részéről hoznak be nem ér egy gyümölcsöt, kivéve európai országokból. Tehát 30 eh, éve folyik ez a politika, hogy eh, a félérett termékeket szállítják ide. És emiatt a dél-európai országok pedig kárt szenvednek. A dél-európai országok termékei nehezebben jutnak be az európai piacra, mint a harmadik országok termékei. És hogyha ezt a politikát folytatjuk, tehát hogy a marokkói, líbiai, izraeli, és így tovább zöldség és gyümölcs egyszerűbben jut be, akkor az fenntartatatlan igazából mi sem Japánból és Amerikából vásároljuk az ipari termékeket, hanem megpróbáljuk európai országokból beszerezni ezeket. Tehát szerintem ez az észszerű, hogy európai termékeket vásárolunk. Mi északról a technológiát, észak tőlünk a zöldséget és gyümöltöt. Azt látjuk, hogy a portugál, spanyol, francia és görög, illetve olasz mezőgazdasági termékeknek nehezebb a piacra jutása. Éppen ezért nagyon nehéz görög terméket találni, például a görög piacon, vagy a görög szupermarketekben. Az Európai Parlamentnek nagyon komolyan kell venni ezt a problémát. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Piegassa, képviselő asszony, árnyék előadó következik. Köszönöm szépen. Azzal kezdeném, hogy gratulálok az előadónak, hiszen eh, nagyon alaposan eh, áttekintette a helyzetet a befektetésektől a fogyasztásig. El kell mondanom, hogy eh, nem értünk itt a jelentés minden szempontjával együtt. Itt évek óta zajlik a liberalizáció, és szerintem ezt kritikusabban kellene néznünk, hiszen a liberalizáció nagy igazságtalanságokhoz vezetett bizonyos országokban, bizonyos régiókban. Ennek a következménye pedig az lett, hogy több ezer termelő otthagyta ezt az ágazatot. Ennek pedig nyilván nagy, nagy kihatása volt az egész piacra. Tehát a zöldség-gyümölcs termelésben deficit van pillanatnyilag Európában csökken a termelés területe, csökken a termelés mennyisége, és vannak bizonyos támogatási formák. És ezek a támogatási formák nagyon kis hatással vannak, hiszen igazából az európai támogatásoknak az egy harmada jut erre a területre. Amennyiben hozzászólhatok, akkor az előadónak ezt nagyon kritikusan meg kellene említenie. És esetleg javasolnia lehetne olyan intézkedéseket, amelyek orvosolnák ezt a helyzetet. Tehát a liberalizációs folyamat káros volt. És szerintem a problémának a középpontjában ez áll. Azt is látjuk, hogy a zöldséggyümölcs fogyasztás visszaesett. A sokan azt mondják, hogy a válság miatt ez nem igaz. Nem a válság miatt esznek az emberek kevesebbet, hamburgert csesznek kevesebbet a válság miatt de azt látjuk, hogy az étkezési szokások megváltoztak, és a jelentés nem szól erről megfelelő módon véleményem szerint. A piac megengedi, hogy az árak a termelési, illetve az eladási ár alá esnek. Éppen ezért nagyon sokan otthagyják a termelést. Ez véleményem szerint megengedhetetlen. Ez az egész termelés és ellátási láncra is rossz kihatással van. Gondolnunk kell arra is, hogy itt a visszaesés okai között mik szerepelnek. Tehát látnunk kell például itt a jogi kényszert is, és látnunk kell a bürokráciát is. A bürokrácia megfojtja a termelőket, megfojtja a termelőszervezeteket. Létfontosságú az, hogy megnézzük a dolog szociális szempontjait is, és mindenképpen támogatnunk kell a családi gazdaságokat, hiszen ez a rendszerünk alapja. Köszönöm. Köszönöm szépen, majd elgondolkozunk. És egy kicsit túlhúzzuk az időnket, és mindenkit megkérnék, hogy tartsa meg, tartsa be a másfél percet. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretném megköszönni az előadónak ezt a kiváló jelentést, hiszen nagyszerű munkáról van szó. Sikerült a jelentésben a fő problémákat beazonosítani a zöldség és gyümölcs ágazatban, amelyek összefüggenek a termelő szervezetekkel. Úgy gondolom, hogy képviselőként fáradoznunk kell azon, hogy a nemzeti kormányzatokat meggyőzzük, hogy egyszerűsítsék az egész procedúrát. Igazából két nagy ilyen szervezet van, az egyik a tej, a másik a gyümölcs ágazat tekintetében, és sok termelőtől hallom, hogy szeretnének termelői szövetkezetekbe tömörülni szervezetekbe, de igazából bürokratikus, nehézkes, és aztán legyintenek és ott hagyják. Tehát a 6-os és 7-es pontra utalnék a jelentésben. Itt arról hallunk, hogy több támogatást kaphatnának ezek a szektorok, és akkor így a piacon is sokkal versenyképesebbek lennének. Köszönöm szépen. Most Schleier asszony. Köszönöm. Elnök úr. Elsősorban Mille úrnak szeretném megköszönni ezt a kiváló jelentést. Egy megjegyzésem lenne még. Itt a válságkezelésre utalnék, és pedig az Oroszországgal kapcsolatos problémák miatt. Nagyon nehéz ez a helyzet most. Nagyon nehéz kompenzációt adni azoknak, akik elvesztették az oroszországi piacaikat. Tehát például a holland termelőknek nagyon nagy kárt okozott ez, több száz millió vesztettek. És nagyon nehéz visszaszerezni valahonnan máshonnan ezt a pénzt. Nagyon fontos az, hogy a szektorok tudják, hogy milyen támogatásokat kaphatnak. És amennyiben a termelő szervezetekről beszélünk, akkor lényeges, hogy például a termelőknek, a bolgárkertészeknek legyen egy önrendelkezési joguk. És nem minden pénz az innovációra menjen, hanem hogy a termelők is kapjanak valamit. Köszönöm. Euh, Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani melo úrnak, a jelentés készítőjének, akivel osztom a fővonalait a jelentésének. Ez több alkalommal elhangzott már. A legnagyobb probléma az továbbra is az valóban, hogy nagyon alacsony szintű a szervezettsége az ágazatnak. Ez azt jelenti, hogy nagyon sok termelő nem kap megfelelő támogatást, ezt hallottuk már, hogy elsősorban a legkisebb termelőket érinti ilyen súlyosan, azokat, akik nek nincs igazán tárgyaló erejük, és nincsen súlyuk az ágazatokon belül. Tehát ők azok, akik leginkább kivannak téve a, a globalizációból fakadó problémáknak néhány dolog, ami alapvetően fontosnak tűnik számomra, hogy javítsunk a tendenciákon, illetve a jelentésen. Először is fontos lenne a szakmai szervezetek tevékenységét javítani, segíteni, a termékek kereskedelmi értékét jobban kellene felszínre hozni, és a válságkezelés, illetve a válság megelőző eszközök is nagyon fontosak lennének. Végezetül fontosnak tartom, hogy egyszerűsítsük a jelenlegi eh, rendszert, ami az ágazatot kezeli. Köszönöm, mondja az elnök. Következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is köszönetet szeretnék mondani a jelentés készítőjének a munkájáért. Emlékeztetni szeretném, hogy a kapnak a reformja idején is a mi szakbizottságunk tettünk bizonyos javaslatokat, illetve el is fogadtunk, amik aztán végül a háromoldalú tárgyalásokon nem kerültek elfogadásra valahogy az országok egy kicsit féltek a termelők szervezettségétől. A probléma bonyolultságát adja az is, ami derogációs rendszer van a jelenlegi verseny feltételek illetően fel szeretném hívni a figyelmet arra a konzultációra, ami a versenykérdésekkel foglalkozik. A parlament szeretné, ugye ezért küzdöttünk, hogy ilyen irányba menjen a versenyszabály, a Lisszaboni szerződés lehetővé teszi, és teljesen normális lenne az, hogy a kistermelők is derogációt kapjanak ez alól, miközben a ugyanakkor a szereplők koncentrációja megy végbe. Szeretném felhívni a bizottság figyelmét arra, hogy milyen különbségek vannak a termelés költségeiben, annak következtében, hogy különbözőek az adó és járulékrendszerek vannak országok, piacok, ahol az intervenciós árak is túl alacsonyak az egyes országok termelési szintjéhez. Szerintem azon kellene a jövőben dolgozni, hogy az intervenciós beavatkozási szintek figyelembe vegyék az országok közötti különbségeket. Következő. Eh, muchas gracias, presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy amikor lemondunk a közösségi politikákról és a piacot hagyjuk érvényeselni, a termelő ágazatnak a tárgyalási kapacitása gyengül, méghozzá nagyon gyorsan gyengül. Ezért úgy gondolom, hogy a termelői szervezeteknek amelyeket azért hozott létre annak idején a bizottság, csak egyetlen egy dologra szolgálnak, hogy elkendőzzék a valóságot egy olyan valóságot, ahol azt tapasztaljuk, hogy a termelőknek egyre kevesebbet fizetnek a termékeikért, és egyre nehezebben tudnak megélni. Hogyha nem leszünk képesek megfelelően elemezni és elvégezni a kritikáját ennek a termelő ágazatnak szemben a liberalizációs politikákkal, semmire sem fogunk jutni. Változtatni kell az árakon, amelyek a mezőgazdasági politika központját képezik, mert egyébként tovább fog romlani a helyzet. Ugyanakkor gratulálni kell a jelentés készítőjének, azt hiszem, hogy ami hiányzik, ezek a méreható elemzések és a konkrét javaslatok. Utolsó észrevételem lenne, nem lehet összekapcsolni a válság esetén nyújtandó támogatásokat, mint ahogy ez például volt az orosz vétó esetében, Szerintem szabad döntés kell, hogy ez legyen. Tehát termelői szövetkezethez bárki szabadon csatlakozhat. Ha nem lép be valaki, az valószínűleg azért van, mert ne úgy érzik az érdekeltek, hogy nem oldja meg a problémájukat. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Mint tudják, nagyon eh, egyenlőtlen az ágazat helyzete. Nem lehet eh, elfogadni azt, hogy mekkorák a gyümölcsösök, és hányan vannak az ágazatban. A francia gyümölcstermesztésnek egyre nagyobb a nehézség, és nehezen tudja ellátni a francia piacot, importra szorul. Vannak ágazatok, amelyek nehezebb helyzetben vannak, nagyon sok eh, gazdaságnak nincs annyi pénze, hogy beruházzon. A 5 euróért adni a burgonyának a kilóját, miközben a termelési költségek 100 euróra rúgnak, ez egyszerűen nem működik. A nagy ö, vállalatok ö, ö, olyan árakat kínálnak, hogy sok gazdás, gazdálkodó úgy döntött, hogy saját ö, ö, cégben saját ö, nagy áruházon keresztül értékesítik a termékeiket, kétszer-háromszor annyit tudnak így kapni, mint a többiek. Ez nagyon nem megfelelő megközelítés. Köszönöm. Köszönöm. Bálkaszána képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék én is csatlakozni mindazokhoz, akik gratuláltak Belo úrnak a kitűnő munkáért. A gyümölcs és zöldségek rendkívül fontosak nagyon sok országban az unión belül, de különösen fontosak ezek a mediterrán országoknak. Például az én régiómban, Murciában, Spanyolországban olyan térség ez, ahol a gyümölcsök és a zöldségek a gazdaság alapját képezik, és szociális szempontból is nagyon fontosak, mert nagyon sok munkahelyet is jelentenek. Az ágazat fontosságát figyelembe véve, alá kell, hangsúlyozni kell bizonyos aspektusokat, például megerősíteni a támogatást, amit a termelői szervezetek kapnak. Ennek igenis szerepe kell, hogy legyen a termék kivonási rendszerekre is, különösen azért, mert ezek az árak rendkívül ingadozóak. Az ág, a támogatásoknak kell kiszűrniük azt a nyomást, ami a termelőkre eh, nehezedik a különböző termelési láncok miatt. Nagyon sokat beszéltünk erről már, és azt is, hogy milyen hatásokat eh, kell elszenvedni az ágazatnak az orosz vétó következtében. Tehát azt mondanám, hogy az Európai Unió nem megfelelően reagált, vagy legalábbis nem annyira, hogy ez segítse a gazdászokat. <clears throat> Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy a zöldség és gyümölcságazatra vonatkozóan jó rendszerünk van, de még lehet ezen javítani. melo előadó úr is ezt javasolja az anyagában, ez rendkívül jó anyag, köszönjük szépen a munkáját. Úgy gondolom, hogy az eredmény is mindenképpen megfelelő. Meg kell erősíteni a termelők szervezettségét és támogatását, ez mindenképpen igaz. Nos, miért nem használjuk megfelelően a támogatórendszert, amelyet a válságok idejére alakítottunk ki? Valóban ugyanolyan kritériumokat kell alkalmazni a harmadik országokra, mint az EU termelőire, ön is ezt javasolja az anyagában. Valamint megemlíti a termelői szervezeteket és ezeknek a szerepét az élelmiszerellátó láncban. Erről állandóan beszélünk és hallhatunk. Nos, megismételném, hogy teljes mértékben egyetértek azzal, hogy a spanyol és az európai élelmiszerellátó láncra vonatkozóan szabályokat kell bevezetni. Ami az árszintet illeti, és a piacról való kivonási árat illeti, ezzel kapcsolatban megfelelő intézkedésekre van szükség. Például az operatív alapok százalékos arányát kellene növelni, és ez mindenképpen megfelelő megoldás lenne, de gratulálok, mert rendkívül jó ez a tervezet. Elnök, Dorfman képviselő. Köszönöm, elnök úr. Az előttem szólókhoz csatlakoznék, és én is gratulálnék Melló képviselőnek ezen nagyon jó elő, ö, jelentésért. Ami a zöldség és gyümölcs ágazatot illeti, az ezzel kapcsolatos rendszer működőképes, és ez egy jó rendszernek tekinthető. Aki ezt használja, ezzel csak tovább erősíti, és ahogy a szakbizottságban, a korábbi vitákban is láthattuk, Európában Fontos, hogy használják is ezt a lehetőséget, ezért fontos megnézni, hogy milyen lehetőségeink vannak arra, hogy jobban elérjük ezen szervezeteket, hiszen pont a zöldséggyümölcs ágazatban a termelők, hogyha közvetlenül értékesítik a termékeiket, ezért egy nagyon jól szervezett élelmiszerellátóláncra van szükség, és látszik a különbség a jól szervezett és a nem megfelelően szervezett ágazatok között, ott, ahol nem közvetlenül értékesítik a termékeket. Ami a válságkezelést illeti, azt gondolom, hogy az elmúlt hónapokban kialakult helyzet és az orosz embargó kihatásait látván láthatjuk, hogy a válságkezelés a termelői, a válságkezelésben is a termelői szervezetek fontos szerepet játszhatnak. Meg kell néznünk, hogy a termelői szervezetek hogy vannak felkészülve arra, hogy ezt a feladatot ellássák. És különösen a zöldséggyümölcs ágazatban fontos, hogy a termelői szervezeteknek megfelelő követelményeknek kell megfelelniük. hogyha válságkezelési szerepet akarnak felvállalni, akkor fontos, hogy kapacitással rendelkezzenek, vagy lehetőségük legyen arra, hogy továbbfejlesszék, vagy tovább feldolgozzák a termékeket, és ehhez kell megfelelő körülményeket létrehozni. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Buda képviselő. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm az előadó munkáját az új tagállamokban a következő a helyzet. Az ellenállás a termelői szervezetek irányában elég nagy, de fel kell ismerniük azt is, hogyha ilyen szervezetekbe tömörülnek, akkor nagyobb ö, pozícióval, ö, erősebb pozícióval rendelkezhetnek a piacon megfelelő tárolókapacitásokat kell kialakítaniuk, ami rendkívül fontos a kistermelők szempontjából, és megfelelő helyekre van szükség ahhoz, hogy feldolgozzák a terméket, valamint az eladáshoz is megfelelő területekre vagy helyekre van szükség. Így tehát a kistermelők attól tartanak, hogy függeni fognak a nemzetközi piacok fluktuációitól, az embargóktól, stb. ezért kellene a kistermelők számára a kiskereskedői lehetőségeket garantálni. José Bové. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék gratulálni az előadónak. Nagyon fontos alapköveket fogalmazott meg. Két dolgot szeretnék röviden elmondani. Először is egyetértek Michel Dantánnal azzal kapcsolatban, hogy ami a versenykérdését illeti, mindenképpen végig kell vinni ezt a vitát azért, hogy új lehetőséget vigyünk be a tárgyalásokba a termelői csoportosulásokkal kapcsolatban. Ami a versenytorzítást illeti, emlékeztetnék rá az, hogy arra, hogy a szakbizottságunk akkoriban egyértelműen megszavazta, hogy Marokkóval kapcsolatban a zöldséggyümölcs ágazatban mi is az álláspontunk, sajnos ezt a plenárison aztán elveszítettük, de a mezőgazdasági szakbizottság a marokkói megállapodás ellenében szavazott. Ami a peszticideket illeti. Ezzel kapcsolatban egyértelmű az is, hogy probléma van. Valóban csökkent a fogyasztás, de ez a fogyasztóknál ahhoz kapcsolódik, hogy a zöldség és gyümölcs ágazat fogyasztja vagy használja fel a legnagyobb növényvédőszer mennyiséget az élelmiszerellátó láncon belül. Tehát ezzel mindenképpen foglalkoznunk kell. Végül pedig európai szinten látható, hogy milyen komoly különbségek és torzulások vannak a kis és a nagy zöldség és gyümölcstermelők között. 40, 50 vagy akár több hektáron dolgozó üvegházakkal dolgozó termelők egyszerűen felborítják a piaci egyensúlyt. És láthatjuk azt is, hogy ehhez képest vannak olyan gazdaságok, ahol például napelemekkel dolgoznak, és ezért a zöldség és gyümölcs az így megtermelt zöldség és gyümölcs egyszerűen az energiaszektornak az egyik altermékévé válik. Ez megint csak nagyon komolyan érinti a termelőket, és a termelői szervezetekre is kifoghatni. Köszönöm. Pan poseł Bogovics. Bogovics képviselő. E, hvala tudi. Teme, ki mislim, da je ena od zelo pomembnih e, ami največ naredijo, naredimo, Ahhoz, hogy megoldjuk ezt a problémát, a termelőknek eh, nagyon sokat eh, kell tenniük, illetve tehetnek sokat, hogy megerősödjön a helyzetük a láncon belül, és szembe tudjanak nézni a kiskereskedelmi problémával. Több technológiai fejlődésre van szükség, a belső piacokat és a külföldön is nagyobb szervezettségre van szükség, és fontos továbbá, hogy lerövidítsük a az, az utat, amin a gyümölcs és a zöldség eljut a fogyasztóhoz. Meg kell néznünk, hogy hogyan szervezik, mi a leghatékonyabb szervezet a termelők számára. Belgium, Spanyolország, Hollandia a legnagyobb gyümölcstermelők, de még a ta- olyan tagállamok, amelyek később csatlakoztak, azoknak is ezt a ö, gondolkodásmódot kell átvenniük, és egységes gondolkodásra van szükség. Szlovéniában például nincsen gyakorlatilag ö, termelői szervezet, miközben a zöldség és a ö, gyümölcstermesztés tudja a legtöbb munkahelyet biztosítani. Viszonylag kicsi a mi országunknak a felszíne, ezért érdemes ezt hatékonyan felhasználni a munkahelyteremtéshez. Belgiumban fogadni fogják majd a mi termelőinket, és a Köszönöm, akkor most én kívánok hozzászólni. Ez egy olyan ágazat, ami nagyon ér, rendkívül érzékeny különböző okok miatt. A termékek gyorsan elromlanak, tönkre mennek, és eh, a tavalyi év eh, tapasztalatai rendkívül negatívok voltak. Tehát eh, látjuk, hogy a válságkezelés mennyire fontos beavatkozásra van szükség a piacon, és a beavatkozás eh, helyett inkább a eh, válságkezelésről beszélünk. Egyre több a gyümölcs az Unióban, és valamilyen módon stabilizálni kell a helyzetet, és új eszközöket kell bevezetni. Pénzügyi eszközökkel kellene elsősorban foglalkoznunk, a kölcsönös segélyalap, támogatási alap, és konkrétabban kellene látni az is, hogy a termelés szervezetek milyen támogatást kapnak azért, hogy ezek az intézkedések mind a helyzet stabilizációjához vezessenek. Köszönöm szépen, most pedig főigazgató úr kap szót a bizottság részéről. Nagyon örülünk, hogy itt van körünkben, öné a szó. Thank you very much, uh, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is üdvözlöm a jelentést, és szeretném azt is elmondani, hogy a bizottság nagymértékben egyetérthet az ajánlásokkal. Mindenképpen azzal a felszólítással értünk egyet, hogy erősítsük a termelő szervezeteket a zöldséggyümölcs szektorban. Hogyan lehetnek hatékonyabbak, és hogyan lehetnek vonzóbbak a termelők számára, hogy erősítsék a kapcsolataikat bizonyos tekintetben sikeresek voltunk, hogy megnézzük a számokat. A szervezettség 31%-kal növekedett 2007-ben, és 2010-ben 43%-ra emelkedett, és 2010-ben pedig 47%-os szervezettséget értünk el. Tehát ez a politika működik valamennyire. De óriási különbségek vannak a tagállamok között, ahogy a táblázatokban is láttuk. Tehát a 47 százalék még mindig nem elég. És az orosz embargó pedig, ahogy ezt sokan említették a képviselők közül, nagyon nyilvánvalóvá tette, hogy mennyire sebezhető a termelők helyzete. Tehát a szervezetek erősítése roppant fontos. Ez, mint említettem, ez a szektor nagyon sebezhető a piacon, hiszen a termékeket általában közvetlenül árusítják a kiskereskedőknek. Tehát a nagyon sok abszorpciós kapacitás nincsen. Tehát mindenképpen erősíteni kell a termelők helyzetét ebben az ágazatban. Kettő pontom lenne, amelyről kicsit bővebben szólnék. Az egyik a további bürokrácia csökkentés, a második megjegyzésem pedig a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokra vonatkozik. Az első pontomban hangsúlyoznám, és itt nagyon üdvözlöm, amit Melo úr írt, és a bizottság tovább szeretné egyszerűsíteni a közös piaci rendtartást a zöldséggyümölcs ágazatban is. Írtunk egy levelet a szakbizottságnak, és ebben a levélben pedig a konkrét elképzeléseinket is vázoltuk. Az idén már elkezdtük a foglalkozást ezzel a dologgal, és pedig az azt jelenti, hogy szeretnénk a zöldséggyümölcs ágazaton belül csökkenteni, jelentősen csökkenteni a bürokráciát. És a bizottság mindenképpen szeretné ezt, és a másodlagos jogalkotásban pedig eh, szeretnénk ezt elérni többek között eh, delegált aktusok segítségével az eredmények pedig abba az irányba mutatnának, amit Hautama és más képviselők is javasoltak. De őszintén elmondom, hogy a egyszerűsítés legfontosabb célja nem a jogalkotás ezen az, hanem vissza kellene az alap aktushoz mennünk. Ez pedig a parlament és a tanács elé is kell majd terjesztenünk, hogy elfogadják. A biztos nagyon gyorsan felkészül majd, és valószínűleg eljön majd a szakbizottságokba, amennyiben az alapaktusról van szó. Nagyon fontos az, hogy milyen szinten támogatjuk a termelői szervezeteket. És hogy megnézzük, hogy az Európai Unió költségvetése mennyiben kompenzálja a veszteségeket. Tehát ezek a feladataink, de ezeket sajnos nem tudjuk olyan gyorsan elvégezni, csupán az egyszerűsítési gyakorlattal. Tehát most áttérnék a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatra, sokan említették ezeket, és én is szeretném megismételni ezeket a megjegyzéseket, és szeretném megismételni, hogy Hogan biztos mindenképpen lépni szeretne ezen a téren. McGinnis asszony megjegyzése roppant fontosak ebben a tekintetben. A mi feladatunk az, hogy megerősítsük a élelmiszerellátási láncban a termelők szemerét és a termelők szerepét a kiskereskedőkkel szemben. Tehát már elfogadtunk 2011-ben egy ilyen orientáltságú iránymutatót, és 2014 végére pedig szeretnénk további lépéseken is elgondolkozni. Tehát szeretnénk megnézni, hogy mi történt az élelmiszerellátási láncban, és szeretnénk azt is megvizsgálni, hogy hogyan javíthatjuk a helyzetet. Tehát ez nem csak a saját biztosomra, Hogan biztosra vonatkozik, hiszen nem csak a mi tárcánk foglalkozik ezzel, hanem egyéb biztosokhoz is tartozik. Tehát most szeretném megköszönni figyelmüket, és várjuk a további vitát, hiszen nagyon fontos témáról van szó. Tehát várjuk Meló úrral és a szakbizottsággal a további eszmecserét. Köszönöm. Most McGuinness képviselő kap szót. Röviden szeretnék csak hozzászólni, hogy a bizottságra elmondottakra reagáljak. Szeretném elmondani, hogy ez a bizottság most azért küzd, hogy közösen kezelje ezt a kérdést a belső piaci szakbizottsággal, és tudom, hogy ezt az elnökünk is szorgalmazza, mert hogyha ezt a csatát most nem tudjuk megnyerni, akkor a jövőben sokkal kisebb lesz a szerepe az élelmiszerláncnak. Ezért nagyon fontos, hogy az mezőgazdasági ágazatot alapvető kiinduló elemnek ismerjék el az élelmiszerláncon belül vannak, akik nem e, osztják ezt a véleményt, és tudom, hogy a bizottságban is vannak olyanok, de azt kérném, hogy ez a szakbizottság és mindenki velem együtt és az elnökünkkel küzdjön azért, hogy a státuszunk megfelelő elismerést kapjon. Ez egy nagyon jelentős csata, és hogyha ezt elveszítjük, akkor egy sokkal nagyobb háborút kell majd megvívnunk később. Tehát kérem a további támogatásokat Köszönöm. Dziękuję. Rozmawiałem w tej sprawie z panem... Köszönöm. Beszéltem Buszek elnök úrral, és én is azt fogom ki, szeretném kérni önöktől, hogy tovább tudjunk tárgyalni, hogy több érvet tudjunk felsorakoztatni. Köszönöm. Meló úr, nem tudom, hogy hozzá kíván-e szólni, mert végül is annyi dicséretet kapott, hogy már időnk sincs. Tudom, hogy a dicséretek nagyon kellemesek, azért öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, rövid leszek a hozzászólásomban. És rövid leszek a konklúziókat, végkövetkeztetéseket levonása során is az 19-en szóltak hozzá, ami nem semmi. Amikor erről a projektről beszéltem a kollégákkal, akiknek egyébként szeretnék köszönetet mondani a segítségükért, valamennyien azt mondták, hogy különböző kérdést szeretnének felvetni, amelyek közvetlenül vagy közvetetten figyelemre méltóak. És azonnal megértettem, hogy négy vagy öt olyan kérdés van, amik a képviselő kollégákat izgatja. Például először is a válságkezelés. Emlékeztetni szeretnék, hogy ez a jelentés tervezett nagyon világosan fogalmaz a válságkezeléssel kapcsolatban Itten Oroszországot említjük meg, és elmondjuk, hogy figyelembe véve az orosz embargó negatív hatását a zöldség és gyümölcspiacra, hangsúlyozni szükséges a a termelői szervezetek fontosságát, amelyek közös fellépéssel tudnak jobban szembenézni a lehetetlen helyzetekkel a válságkezelési rendszert nem nagyon használtuk a 2007-es reform óta. Két bevezető cikk, a 12-es és a 13-as foglalkozik a válságkezeléssel mindenképpen meg kellene, hogy magyarázza a bizottság, hogy miért nem használjuk annyira a válságkezelő rendszert, és hangsúlyozni szükséges a jó gyakorlatoknak az átvételét is a termelői szervezetek esetében. Fontos, hogy a bizottság intézkedéseket hozzon, és megfelelő védelmet kapjanak a mezőgazdászok, hogyha válság eh, alakul ki, eh, és amikor olyan válság van, ami jelentősen csökkenti a mezőgazdászok bevételeit. A mezőgazdászok bevételeit is megemlítettem, de kétségtelen, hogy ezt a kérdést megtalálják az én jelentésemben. Szólunk a válságkezelés kapcsán, de azzal kapcsolatban is, hogy a ö, nagy élelmiszeráruházak és a termelők között milyen kapcsolatok vannak. Például itt foglalkozom azzal, ami a kettes pontban is szerepel, és remélem, hogy a bizottságot is ez arra vezeti, hogy fellépjen a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat ellen, az élelmiszerláncon belül, ami nagyon negatívan hat a termelők jövedelmeire. Csökkenti a béreket, és az egész ágazat életképességét teszi kockára. Tehát itt egyértelmű, hogy a termelői szervezetek hasznosak és segítik a mezőgazdászok jövedelmét növelni. Nyilvánvaló, hogy itt most eh, nem fogok az ideológiai kérdéssel foglalkozni, arra a kolléganőnek vállalok, aki az ágazat liberalizációját említette, ez egy ideológiai kérdés, de a jelentés szól a termelői szervezetekről, ez az, amivel foglalkozni kell. Nem akarom átalakítani a jelentésemet eh, termelői szervezet eh, jelentésre, az fontos, hogy a mezőgazdászok, a termelők összefogjanak, és közösen lépjenek fel a válsággal szemben, de azt is tudom, hogy az Unióban van olyan pénz, ami segítheti a termelői szervezeteket de gondolni kell azon termelőkre is, akik önállóak és egyedül vannak, és nekik is szükségük van a túlélésre. Én azt szeretném, hogy ami jól működik, az a továbbiakban is működjön, és javítsunk mindazon, a, vagy a rendszeren, Például, hogyha majd egyszer a liberalizációval kapcsolatban akarunk egy jelentést készíteni, az nagyon jó, de én most ezzel nem kívánok foglalkozni. Aztán ott van a mezőgazdaság reformjának vagy megújításának a kérdése is. Én még nem voltam a mezőgazdasági szakbizottság tagja, amikor ezt már felvetődött. Fiatal mezőgazdászok is szóltak, miután előregedőben van az ágazat, nem sok fiatal van, kilenc mezőgazdász közül csak egy valaki fiatal, hát ez nem túl sok. De mindezen kérdésekkel foglalkozom a jelentésemben, éppen azért, hogy megmutassam, hogy a termelői szervezetek lehetnek azok, amelyek a jövőjét biztosíthatják az ágazatnak. Először szeretnék valóban köszönetet mondani minden hozzájárulásnak, amit kaptam az önök részéről, és elnök úr, nem kell ö, csapkodni a kalapácsával, mert mindjárt befejezem. Teljes mértékben állok rendelkezésükre, és beépítem a javaslataikat nem egy egyéni munkáról van szó, hanem kollektív munkáról, és biztos vagyok abban, hogy ez segíteni fog egy olyan ágazatnak, amelyért valamennyien aggódunk. Elnök, köszönöm szépen. Egy rövid észrevételem van, ahogy Bové úr mondta, ez az ágazatot a kis ágazatban a kistermelők dominálnak. Következésképpen ezeknek a kistermelőknek speciális támogatásra van szükségük gondolok itt a termelői szervezetekre. És most egy más szintű támogatásra van szükség. És kérem önöket, hogy ezt vegyék figyelembe, egy más megközelítésre van szükség a kistermelők esetében, mert speciális szükségleteik vannak, és a tárgyaló képességüket is növelni szükséges. A módosítókat 20, február 27-ig nyújthatják be este 17 óráig. Most pedig rátérünk a következő napi rendi pontra. Ezek pedig a bizottság ajánlásai a TTIP támogatással kereskedelmi és beruházási ügyekben. Ha jól emlékezne, ha emlékeznek, akkor a legutóbbi januári ülésünk alkalmával véleménycserét folytattunk arról, hogy mi az álláspontja a mi szakbizottságunknak, és az INTA bizottság foglalkozik ezzel. Ez a jelentés tartalmazni fogja a parlamenti javaslatokat, ami szól a az Európai Bizottságnak, és ami fontos a megállapodás megkötése szempontjából, ami rendkívül fontos, ugyanis itten szabad árucsere forgalomról van szó, talán nem lesz teljesen szabad kereskedelem száz százalékig, de nagyon komoly kihívásoknak kell megfelelnünk. Vannak, akik egy óriási gazdasági növekedést remélnek, és azt hiszik, hogy ami az Amerikában megvalósult, az itt Európában is meg fog jelenni. Én úgy gondolom, hogy ez azért talán túlzott várakozás. Ugyanakkor napjainkban számos problémánk van a verseny szférában, többek között a mezőgazdasági területen. Ezért kérem De Castro urat és Nicholson urat, hogy terjesszék elő ezt a jelentést, ugyanis ez a jelentés, ez a téma rendkívül fontos véleményünk szerint. Nem tudom, ki szeretne elsőnek szólni, de Castro úr. Grazie, Presidente. La... Köszönöm, elnök úr. Nikolson kollégával készítettük elő ezt a nagyon rövid dokumentumot, amit most szeretnék bemutatni. Nem egyszerű a helyzet, különösen a legutóbbi szakbizottsági ülésünk után. Három ponttal kezdjük a szöveget, ezek az alapot képezik, és utána lenne néhány javaslatunk az INTA felé ezen nagyon kényes kérdéssel kapcsolatban, tehát a transatlanti tárgyalásokról van szó. Először is emlékeztetünk arra, hogy az Európai Unió mezőgazdasági szektora rendkívül fontos és kényes részét képezik a transatlanti tárgyalásoknak az Egyesült Államokkal. Emlékeztetünk arra is, hogy nagyon komoly keresleti, kereskedelmi töblete van az EU-nak az Egyesült Államok felé a mezőgazdasági területen és a mezőgazdasági termékek lehetővé tehetik az EU számára, hogy ezen megállapodással további piacokhoz jussanak az Európai Uniós termékek. Ezen kívül kimondjuk azt, hogy mindenképpen abszolút prioritásként kell kezelni azt a tényt, hogy nem szabad a minőségi szabványokat bármilyen módon módosítani. A minőségi szabványok alapvető értékeket képviselnek és természetesen a megelőzés elve is. Ezek a kiinduló alapok, ezekről nem szabad tárgyalni az Egyesült Államokkal kialakított megállapodások során. Sok tarifális és egészségügyi szabály vonatkozik a termékekre, és ezek gátolhatják az exportot. A tárgyalások során mindenképpen fontos, hogy mindkét fél számára pozitív eredménnyel járjanak ezek, és hogy lehetővé tegyék, hogy az ilyen szanitár, egészségügyi és fitoszaniter, tehát növényvédelmi jellegű akadályokat sikerüljön leépíteni. Nagyon fontos, hogy előnyös legyen ennek az eredménye. Ami a az érzékeny termékeket illeti, ahol közvetlen konkurenciáról beszélhetünk ahol fontos, hogy ne legyen túlságosan nagy a nyomás az egyes termékekre vonatkozóan. Nos, ezen helyzetben bizonyos termékek a szabadkereskedelem miatt akár hátrányosabb helyzetbe is kerülhetnének, és ezért nagyon oda kell ezek helyzetére figyelni, hiszen eltérések vannak az előállítási költségek között. Ezen kívül nagyon fontos a jelentésünkben az a kérdés, hogy hogyan lehet megerősíteni a földrajzi mutatókat, és megfelelően kell tájékoztatni a fogyasztókat is. Lehetetlen az, hogy az európai termékeket pontosabban néha a Amerikában hamisan használnak földrajzi mutatókat európai termékekre, úgyhogy mindenképpen el kell osztatni az ezzel kapcsolatos félreértéseket. Megszületett nemrég egy jelentés ezzel kapcsolatban, ami nagyon hasznos példa lehet. Ami pedig az átláthatóság kérdését illeti, nagyon fontos, hogy ez teljes körül legyen a tárgyalásokkal kapcsolatban, azért, hogy megfelelő idővel rendelkezzünk itt a parlamentben arra, az Intában és a parlamentben is, hogy elmondhassuk a véleményünket a tárgyalók által végzett munkával kapcsolatban. Köszönöm. Nicholson képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Paulo is elmondta, nagyon egyértelműen elmondja ez a jelentés az álláspontunkat, miszerint a mezőgazdaság egy nagyon kényes része a tárgyalásoknak, és ez valóban előnyös lehet hogyha tisztességes és egyensúly, kiegyensúlyozott megállapodás születik. De fontos, hogy nem szabad a mi élelmiszer és biztonsági és emberi és állategészségügyi szabványainkból semmit sem engedni. A, tehát a szabványokból nem szabad engedni. Ez egyértelmű számomra. Ezekről nem szabad tárgyalni, de vannak olyan félreértések, amelyek a tárgyalás részét képezik. Például a GMO-król és a lórozott csirkével kapcsolatban ezek félreértések. Tehát alapvetően ezen tárgyalásokkal nagyobb hozzáférést biztosíthatunk az európai termékek számára az Egyesült Államok piacán, és ahogy a múlt héten is elhangzott, a földrajzi mutatók valóban minőséget képviselhetnek, és ez az Európai Uniós exportnak 30%-át képezik az Egyesült Államok felé a földrajzi mutatók, és 3,4 milliárd eurót képviselnek. Fontos, hogy ezekre építsünk, és nagyon fontos megnézni a kanadai megállapodást, ahol több mint 145 terméket vettek be ezen megállapodásba a földrajzi megjelölésekkel kapcsolatban, amelyekre földrajzi megjelölések vonatkoznak. Tehát minnyájunknak érdeke, hogy megállapodás szülessen, vannak érzékeny termékek, fennáll a kockázata annak, hogy az Egyesült Államokból érkező termékek túl nagy nyomást gyakoroljanak ezekre, és mindenképpen az a szándékom, hogy ezen területeket megvédjük, és az egészségügyi kérdéseket megvédjük, és nagyon fontos, hogy a közép, rövid és hosszú távú ö, megállapodásokban sem szabad az Európai Unióban semmilyen szinten sem megkérdőjelezni a már meghozott szabványokat. Tehát ö, piac hozzáférés, földrajzi megjelölés, ezek a fontos kérdések. Nagyon fontos, hogy már a tárgyalás korai szakaszában ezekről beszéljünk. Nem szabad, hogy a mezőgazdaságról alkudozzunk, hogy a mezőgazdaságot valamiért cserébe feláldozzuk. A gazdák nagyon fontosak, és mindenképpen azért fogok küzdeni, hogy tisztességes és kiegyensúlyozott megállapodás szülessen. Köszönöm. Proszę Państwa, myślę, że Hölgyeim és uraim, úgy gondolom, hogy itt az idő, hogy ezeket az érzékeny területeket most megbeszéljük, hiszen minnyájunkat foglalkoztattak, és szeretném önöket arról is tájékoztatni, hogy ma négy szakbizottság tárgyal erről. Kettő velünk párhuzamosan, és kettő délután. Ez a téma tényleg roppant aktuális és általánosságban foglalkozik vele több szakbizottság. Először is az árnyék előadó, Jör úr utána Szentra asszony, tehát először jár képvis. Ja, yes. Köszönöm szépen, és köszönöm a kollégáknak is, De Castro úrnak és Nikolson úrnak is hozzászólását. Először is mindenképpen örülök a pozitív orientációnak hiszen egy, egyszerű esélyünk van, hogy beszálljunk konkrétan és az ügybe. Eddig a TTIP-ről a média számolt be a legjobban, ez véleményem szerint pedig annyira nem volt jó, és annyira nem volt célra vezető, hiszen a médiában általában hiányzik a szakmai háttér. Szerintem most hangsúlyozzuk az esélyeinket is, hiszen elég gyakran eh, a mezőgazdaságot teszik előtérbe, ha valami nem jön össze, és most az előadóknak szeretném megköszönni a munkáját, hogy az esélyeket is bemutatják. Azonban eh, nyilvánvalóan eh, a kockázatokról is szólni kell. Számomra mindig a legfontosabb az, hogy a fogyasztó számára legyen átlátható a dolog, és információi legyenek. Tehát tudja a fogyasztó, hogy mit vásárol és hogy honnan jön a másik pedig építsük le az akadályokat mindkét fél számára, ez roppant fontos. Ezt a médiában nem tartottam jónak, sőt bosszantott, hogy nem mondták el, nem jelentették ki, hogy igenis kereskedelmi akadályok vannak a két térség között, hogyha a polgárokkal beszélünk, és megkérdezzük, hogy a TTIP hogy működik, akkor nem tudják, hanem azt mondják, hát kereskedünk itt az Egyesült Államokkal, de nem tudja senki, hogy óriási akadályok nehezítik az életünket. Mindkét részen. A harmadik eh, megjegyzésem mielőtt a kérdésemet vázolnám, legyünk, eh, legyen önbizalmunk, mielőtt tárgyalunk, hiszen szerintem a legtöbbünk már járt az Egyetült államokban, látta, hogy mi van ott. Az európai mezőgazdaságnak igazából nem kell félni az amerikai mezőgazdaságtól, főleg ami a versenyt illeti. Tehát legyünk öntudatosak, és teljesen egyenrangú partnerként tárgyaljunk. A kérdésem az előadóhoz pedig az érzékeny termékek. Mit gondoltok, az érzékeny már kijelenti, hogy nem lett az összes törmék, termék, tehát nem jelenthetjük ki, hogy az európai mezőgazdaság úgy, ahogy van, csak érzékeny terméket produkál, hát ez azért több lenne, sok lenne a jóból. Hát van egy pár pont, ahol konkretizálni lehetne, hogy mi az érzékeny termék, és mire koncentráljunk. Nagyon szépen köszönöm. Szenra asszony és utána pedig mindenkinek egy perce van még. Tehát Szenre hogy másfél percben. Köszönöm. Először is. A ajánlásokat szerintem a frakcióm nem fogja támogatni. Hiszen a TTIP-ben mi nem fedezünk fel előnyt, vagy esélyt. Nem tudom, hogy vannak-e új információk, de itt a szakbizottságban egy tanulmányról hallottunk, és a tanulmány pedig azt mutatja, hogy a mezőgazdasága TTIP nagy vesztese lesz. Nem tudom, hogy van-e ehhez képest egy újabb jelentés, amely újabb adatokat tartalmaz, de eddig úgy tűnik, hogy a mezőgazdaság lesz a vesztes a TTIP tárgyalások során. És itt azokra a termelőkre gondolok, akik nem jelennek meg a politikai vitában, tehát a KKV-kre gondolok, a fogyasztókra gondolok, akik eh, megvásárolják a termékeinket. Tehát, egész egyszerűen eh, nem látom, hogy eh, miért kellene nekünk itt esélyt látni a tárgyalásokban, hiszen arról van szó, hogy életben maradjon a vidék. Másodszorban szerintem nem adhatunk el dolgokat előnyként, például olyanokat, hogy most új normák jönnek. Például nézzük meg a tejtermelést. A tejtermelésben megállapíthatjuk, és a megfigyelőhely is azt mondja, hogy semmilyen előnyök nem lesznek, ahhoz képest, hogy Oroszországba, vagy Kínába, vagy bárhova adjuk el a tejtermékeket. Tehát nem tudom, hogy miért lenne annyi esélyünk ezzel, hiszen mire lezárjuk a tárgyalásokat, számos üzem bezár. Tehát nézzük meg itt a klímaválság kontextusát. Szerintem nem engedhetjük meg magunknak, hogy elpazaroljuk az élelmiszert, hogy kidobjuk a felhalmiszer felhasznált élelmiszer nagy részét. Tehát a klór, a GMO, a klónozás, ez mind-mind olyan probléma, amely ilyen szembesülnek a fogyasztók. Köszönöm szépen. Scott Kato úr, asszony másfél percre. Tehát a TTIP eléggé ellentmondásos, és ezt hallottuk a jelentésben is. Tehát itt a földrajzi megéléssel rendelkező termékektől egészen az állati jóléten át a vegyszerekig Európában eléggé magas védelmi szintet értünk el, és a világ legjobb élelmiszerét termeljük. Az Atlanti-óceán másik oldalán rosszabb az élelmiszer minősége. És a kereskedelem miatt mi hajlandók vagyunk feláldozni ezeket a magas normákat. Mindenképpen szeretnénk módosítókat benyújtani, hogy megvédjük a termelőket, és megvédjük az élelmiszerünk minőségét. Itt a harmonizáció lényege az Egyesült Államok és Európa között az, az hogy teljesen máshogy fogjuk fel a kockázatot. Ellentétesen látjuk a kockázatot. Az amerikaiak nem veszik komolyan, Európában igen. Mi amennyiben új termékekről van szó, új folyamatokról van szó, akkor szeretnénk igazolni, hogy ez biztonságos. Az Egyesült Államokban ez pont fordítva van. És uh, igazából az Egyesült Államokban a biztonságot vélelmezik, és nem bizonyítják. Az egész jogalkotásuk is erre irányul. Éppen ezért fenn kell tartanunk a mezőgazdasági termékek minőségét. Ide tartozik a génmódosított termékek is. A génmódosított termékekre Európában igazából nem tartunk igény, meg akkor is, hogyha az észak-amerikai piacon sokat fogyasszanak. Szeretnénk emlékeztetni arra, hogy az elmúlt évek alatt az Európai Élelmiszer Biztonsági Hivatal a esetek 30-60 százalékában problémákat talált a Codex Alimentarius esetében. Elnök úr, minden tiszteletem ellenére szeretnék rákérdezni hogy korábbiak három percet kaptak, hogy felszólaljanak, és én csak másfelet. Elmondaná, hogy ez miért van így? Az állampolgárokat izgatja ez a titokfelhő, amely körbeveszi a titipet. Bardzo proszę. Parancsoljon. Oh, thank you. Köszönöm. Tehát van még itt néhány téma, amelyekkel foglalkozni szeretnék. Tehát itt van például a jogalkotási, a szabályzási együttműködés, hogy védjük a termékeink minőséget. Ez vonatkozik az állati jólétre is. Itt nagyon sok irányelv, rendelet van, amely konkrétan állatra lebontva írja elő az állati jólétet, és ez az Egyesült Államokban nem található meg. Végezetül pedig emlékeztetnék arra, hogy a szerepünk az, hogy a mezőgazdaság magas minőségét védjük, ami az emberi állati egészségre és jólétre vonatkozik. A magas normák veszélyben vannak, amennyiben harmonizálni akarjuk ezeket az Egyesült Államokkal. Hogyha összehasonlítjuk az európai és az amerikai mezőgazdaságot, akkor látjuk a különbségeket. Tehát mindenképpen az lesz az eredménye, hogy nagyobb lesz a csere, a mezőgazdaság, az árucsere a mezőgazdaság tekintetében is. Én azért eh, mindenképpen figyelembe venném a módosítókainkat, módosítóinkat is köszönöm. Igen. Tehát most eh, hallottuk, hogy milyen eh, szívügyük van az árnyék előadóknak, most pedig egy percet kap mindenki, de kérem ne ismételjék meg, amit már mondtak. Изготвяне Én egyetemben támogatom uh, az ajánlásait uh, a kollégáknak. A uh, liberális paradigmák jelentek meg, és nem veszik figyelembe az európai értékeket. Uh, amit hozzá kell tenni, ez egy olyan javaslat, hogy a bizottságnak pénzügyi eszközöket is bele kellene vennie a javaslatba, hogy az európai mezőgazdasági termékeket ezekkel támogassuk. Az Egyesült Államokban rámutatnak arra, hogy milyen jó minőségűek az európai termékek, például a, támogatják a kiállításokon való részvételét a mezőgazdaság, mezőgazdászaiknak. A kis tagállamoknak, amelyek a közelmúltban csatlakoztak vannak, mint például az én hazám Bulgária, ez nagyon fontos lenne. Vannak aggodalmaink azzal a kapcsolatban, hogy milyen versennyel kell majd szembenéznünk, nem csak az európai partnerek tekintetében, hanem ezentúl még az amerikai termelőkkel is versenyezni kell majd. Przed Państwem się wyświetla czas wypowiedzi, a ja jeszcze będę także podnosił ten instrument látják, hogy hány percet ö, ö, beszélek, és fel fogom használni a kalapácsot is. Tróha Nicholson. Elnök úr, Nicholson úr, sajnos egyetértek a szabadkereskedelmi megállapodással kapcsolatban, nem vagyok annyira pozitív, mint amint azt az önállásfoglalása tartalmazza. Ismerjük az IDFO intézet jelentését a parlament felé, és minden forgatókönyv alapján a mezőgazdasági értékteremtésben csökkenés várható ennek következtében. A ttip pontosan ezt kellene elkerülni. És ami a kockázatokat illeti, egyértelműen le kell írni, hogy a TTIP-pel bizony a szabványokon csökkentenénk, ami a gazda családokat illeti, a családi alapú gazdaságokat illeti, ezekre nagyobb versenyomás fog helyezkedni, és éppen ezért ők lesznek ennek a vesztesei. Ami a szakmai vitát illeti, amelyről jár kolléga beszélt, azt gondolom, hogy ezt szívesen megtartjuk, hogyha megfelelő az átláthatóság. Az internet idején és a szociális, a közösségi médiák idején elvárható, hogy az európai polgárokat is bevonjuk ebbe. Köszönöm. Az elnök. Ö, nagy odafigyeléssel olvastam a véleménytervezetet. Az első elem egyszerűen botrányos, hogy a mezőgazdasági bizottság csak egy véleményt adhat a kereskedelmi bizottságnak. Én ezt nagyon sajnálatosnak tartom, hogy csak egy véleményünk van. Ö, a mezőgazdaság az ágazatát figyelembe véve fontosságát ez nem elegendő. Másik dolog a hatástanulmány katasztrofális. Igenis a hatástanulmányra kell támaszkodni, akár a mezőgazdászok jövedelmét, az árakat, vagy a piacot, illetve kritikus a helyzet. Harmadik elem, ismételten a mezőgazdaságot fogják beáldozni a szolgálatok. Én azért azt kérem egyértelműen, hogy kerüljön elutasításra a TTIP, és egyetlen egy módosítónak van értelme, amelyik azt mondja, hogy elutasítjuk ezt a megállapodást. Ez semmit nem ad az európai gazdaság, mezőgazdászoknak sem, pedig a mezőgazdasági ágazatnak. Panie pośle Bové, opinia może być tylko opinia. Tisztelt képviselő úr, Bové képviselő úr, a vélemény az csak egy lehet. Lehetnek különböző elemei a véleménynek. Mindegyik bizottság egy véleményt készít. Glezos képviselő következik. Mikrofon nélkül, tolmácsok nem hallják. Έχω már elítéltem egy ideje azt, amit én kereskedelmi NATO-nak hívok, ez így került elnevezésre annak idején. Ez a kereskedelmi, még Clinton asszony nevezte, vagy említette ezt, és aztán utána ezt átkeresztelték TTIP-nek. De valójában az Egyesült Államok minden egyes Európai Uniós állammal ta, kötött bizonyos termékekre külön megállapodásokat, akkor miért lenne szükség erre a további megállapodásra? Minek? Ugyanúgy, ahogy a NATO esetében az Egyesült Államok igyekszik eh, az e, irányítani az Európai Uniót, hasonló módon Amerika most szeretné irányítani és kézben tartani az európai kereskedelmi ügyeket is. Ezt én már elmondtam, ismételten elmondom, sajnálom és elítélem, már ezt elmondtam a zöldségekről és gyümölcsökről szólva. Vannak termékek, amelyek az USA-ból jönnek, és a mi termékeink pedig elrothadnak. Senki nem válaszolt erre semmi. Lehet, hogy a sivatagban prédikálok, de lehet, hogy egyszer majd azért meghallják az én hangomat is. Elnök, köszönöm szépen. Hausling képviselő következik. Äh, azt gondolom, hogy az egyik fő probléma az az, hogy végén azt mondjuk, hogy erről még tárgyalhatunk, de mindenki tudja, hogy még benyújthatunk dolgokat, de egyáltalán nem is tárgyalhatunk képviselőként, és utána egyszerűen késztények elé állítanak minket. Ez fő probléma. Másodszorban. Egyáltalán nem tárgyalunk arról, hogy a döntőbíróságnak milyen szerepük lesz. Én ezt nagyon problémásnak látom, és az állásfoglalásban ez nem jelenik meg. Ami a szabályozás együttműködést illeti, ezt sem említik kockázatként. Olyan témák ezek, amelyeket demokratikus szempontból kritikusan kell ö, néznünk, és az állásfoglalásban, jelentésben nem jelennek meg. Azt gondolom, hogy az a az álláspont, miszerint ezzel mi csak nyerhetünk, még akkor is, hogyha az amerikai kollégákkal beszélünk, ez naív dolog. Biztos, hogy nekünk is engedményekre kell majd tennünk a szabályokkal kapcsolatban, és hogyha a gazdáknak ezt mondanánk csak, az nem az igazság, nem a teljes igazság. Ami a szabványok kölcsönös elismerését illeti, ez fontos, hogy meglegyen, csak akkor mondhatjuk azt, hogy az európai termékek valóban megállhatják a versenyt az amerikai termékekhez képest. És azt gondolom, hogy hogyha nem veszük figyelembe a szakvéleményeket, miszerint a kistermelők lesznek ezen versenynek a vesztesei, ezt is be kell venni a jelentésbe, és ezért azt gondolom, hogy eléggé naív a mostani megfogalmazása. Proszę Państwa, to sprawozdanie będzie, e, ta umowa będzie zatwierdzana przez parlament nasz, także e, to nie jest tak, że nie... A mostani jelentés sel kapcsolatban mindenképpen el kell mondani, hogy mennyire fontos, hogy a lehető legtöbb problémáról már most beszéljünk, máskülönben ez túlságosan késő lesz. Browner képviselőnek adom meg a szót. Szeretném felvetni az élelmiszer biztonság kérdését. A hagyományok az Európai Unióban azok, hogy mi döntjük el, hogy egy beérkező élelmiszeri termék biztonságos-e vagy se. Ez megelősítése került a WTO megállapodásban is, és a közelmúltbani ZITA egyezményben is. Most viszont a TTIP-re azt javasolják, hogy ez egészen másképp legyen, hanem az exportáló fél lesz felelős azért, azért, hogy biztosítsa azt, hogy az importáló állam követelménynek megfelel a termék. Tehát az amerikai hatóságok lesznek azért felelősek, hogy a klórozott csirke és a GMO termékeknek az exportját megtiltsa. Nem magyarázta meg kellően a bizottság, hogy ez miért így lesz. Egyszerűen a TTIP azt jelenti, hogy egymás szemetét könnyebben exportáljuk egymáshoz. Ezért az uniónak igenis aggódnia kellene, mert különböző patogén betegségek és kell fel kell lépni, és remélem, hogy olyan módosítók születnek, amelyek ebben segítenek. Dziękuję pani poseł Neuchel. Pani poseł Neuchel. Köszönöm, Bojcse. Képviselő. Köszönöm szépen még. Akkor is, hogyha a mezőgazdasági szakbizottságban vagyunk, úgy gondolom, hogy az alapproblémákat a ttip kapcsolatban itt is ki kell mondanunk. Alapvető, ami a koncernek jogorvoslati lehetőségeit illeti fontos, a döntőbíróságok helyzete, nagyon fontos, hogy negatív listát kapjunk, és ne pozitív listát, hiszen nem is tudjuk akkor, hogy miről tárgyalnánk. Alapvető az átláthatóság kérdése, és alapvető a demokrácia fenyegetettségének a kérdése. Persze mezőgazdasági témákról is beszélnünk kell. Mezőgazdasági témákból is ötöt szeretnék most megjelölni, amelyek számomra nagyon fontosak. Az agrárstruktúrák kérdése. Hogyan fognak ezek változni? Nagyobb gazdaságok lesznek, nem pedig kisebbek, tehát a kisebb és közepes gazdaságokra ez negatívan fog hatni, és az Egyesült Államok is pontosan ezt szeretnék, hogy itt nálunk is egyre nagyobbak legyenek a gazdálkodások. A gazdák nem lesznek ennek nyertesei, a mezőgazdasági bevételek nem fognak növekedni. És el kell mondani, hogy az exportorientált mezőgazdaságnak a társadalomra is lesznek kihatásai. A vidék és a vidék irányítása, hogyha a cél, akkor nem lehet cél a legtöbb export ami a saját termékeinknek, hogyha csak a rossz minőségű termékeket akarjuk az Egyesült Államokba küldeni, nos, akkor mi nálunk is olyan termékek fognak megjelenni, amikből nem kérünk. És ezért összességében csökkenne a szabvány és a minőség, és én ezt rendkívül kritikusnak tartom. Köszönöm, elnök úr. Nagyon gyorsan Valóban a véleményt olvasván láthatjuk, hogy ez egy olyan saját kezdeményezésű vélemény, amelyben csak a mezőgazdasági szakbizottságnak egy külön véleményt kellett volna megfogalmazni, egyetértek José Bovéval ami a kiigazításokat illeti, ez egy társadalmi modell itt a kérdés. Tehát egy alapkérdést kell feltenni, hogyha lesz ilyen megállapodás, akkor ez egy globális, kiegyensúlyozott megállapodás kell, hogy legyen. Ami a stratégiát illeti, szerintem hiba volt a tarifális kérdésben engedni mert innentől akkor csak a nem tarifális dolgokról lehet tárgyalni. Ami a piachoz hozzáférést illeti, nem lehet a vám védelmeket egyszerűen felszámolni a legérzékenyebb területeken, például a marhahús területén. Nagyon hasznos lenne, hogyha a bizottság egy mérleget készítene arról, hogy eddig milyen engedményeket tett ami a nem tarifális akadályokat illeti. Kollektív európai preferencia elvét fogjuk ezzel megkérdőjelezni. Fontos lenne a kölcsönösség elve, tehát hogy az amerikai szabályokat igazítsák az európaiakhoz ami pedig a szerzői jogokat és a szellemi tulajdonjogot illeti, a földrajzi jelzéseket megfelelően kell védeni, hiszen fontos, hogy az amerikaiak mindig betartsák ezeket, nem csak akkor, amikor az nekik jó. Ami a kanadai megállapodásra való hivatkozást illeti, én szerintem ezt törölni kellene, mert ez önmagában nem példaértékű. Köszönöm. Thank you, President. Köszönöm, elnök úr. Nagyon rövid leszek, és szeretnék nem megismételni megjegyzéseket, de a saját személyes véleményem a TTIP nem jól indult el, rosszul folytatják, és túl sok dologgal foglalkozik túl rövid idő alatt, tehát szerintem végrehajthatatlan, úgyhogy jó eredménye legyen. Sokkal inkább aggódom, mint lelkes vagyok. Nagyon tisztelem az előadó munkáját, de szerintem itt nagyon sokan mezőgazdasági kérdés van, amelyre nem válaszol a jelentés. Tehát azt látjuk, hogyha kivesszük a TTIP-ből a mezőgazdasági termékeket, akkor a TTIP szerintem sokkal simábban haladna, a megoldás felé. Tehát elképzelhető, hogy a mezőgazdasági termékek nem tartoznak ide bele. Szerintem nagyon sok problémát megkerülhetnénk, hiszen ha a mezőgazdaságot benhagyjuk a TTIP-ben, akkor vesztenek a termelőink, akkor Európa a mezőgazdaság tekintetében vesztes lesz. Az európai mezőgazdaság nem készült fel arra, hogy egy ilyen jellegű TTIP tárgyalás témája legyen. Tehát szerintem menjen a TTIP, de vegyük ki belőle a mezőgazdaságot. Köszönöm szépen. Ferrant úr. Köszönöm, elnök úr. Köszönjük ezt az eszmecserét, legalább azt elmondhatjuk róla, hogy ez egyértelmű. Nicholson előadót hallhattuk, miszerint komoly előnyei lehetnek a szabadkereskedelmi megállapodásnak. Én ettől nagyon tartok, ettől az állásponttól ami az állattenyésztést és a marhatenyésztést illeti, 2015-ben megnyílik az európai piac az amerikai marhatermelés felé. A szabadkereskedelmi megállapodás, a, ami a bizottság álláspontját illeti, 50 tonna további marha importot jelent ez az európai piacon, ez fog megjelenni az európai piacon. Most pedig a TTIP-et készítik nekünk elő, és 400 millió tonna amerikai hús várható ennek következtében. Csak Franciaországban ez 40%-kal fogja csökkenteni a gazdák bevételét. És felmerül annak a veszélye, hogy egy kiváló francia hústermelő ágazat Európában a legjobb, akár megszűnhet ezen megállapodást látván, ami ennek a marhahús minőségére való hatását illeti. Különösen Franciaországban, ahol a világon a leghíresebb fajtáknak a felét hozták létre, egyszerűen elfogadhatatlan, hogy ezt a piacot fenyegesse a megszűnés az amerikai marha áldozat miatt. Elnök, köszönöm szépen. Köszönöm. Szerintem ezek a tárgyalások máshogy fognak kinézni, mint a WTO tárgyalások, hiszen az illetékes biztos elmondta, hogy itt az Európai Unió érdekeit fel kell áldozni. Azért, mert az Európai Unió profitál az ipar területén, de én nem vagyok meggyőződve, hogy az Európai Unió itt hasznot húz majd az ipar területén. Nevezzék meg a termékeket. Akkor lehet, hogy egyetértek. De én megnevezek egy terméket, amely nagyon fontos például a lengyel termelők számára. Ez pedig a baromfi. A baromfi tenyésztés Lengyelországban olyan költségekkel bír, hogy egyszerűen nem, nem tud az amerikaiakkal, amerikai termékekkel versenyezni. És szerintem legyen is egy lista ezekről az érzékeny termékekről, és szerepeljenek a tárgyalások alatt. Most, eh, Timmer úr, köszönöm szépen. Ahogy már mondtam, szerintem a TTIP óriási lehetőség az európai mezőgazdaság számára. És kiváló lehetőség, hogy csökkentsük az adminisztrációs terheket és a bürokráciát. Úgy gondolom, hogy a TTIP célja nem az, hogy globálisan magasabb normák, sztenderdek legyenek. A többi gazdasági résztvevőknek is a mi normáink felé kellene közelítenie. De mindenképpen azonos feltételeket kell biztosítani globális szinten is. Az európai meglévő normák betartásához nagyon sokat kell beruházni. Tehát például itt az új baromfi ketrecekbe történő beruházás 10%-kal növelte a termelési költségeket. Az Egyesült Államokban 79%-kal olcsó például a tojás termelés, mint nálunk. Tehát látjuk, hogy az európai jogalkotás mennyire rossz a termelőknek. Bogovics úr? Mislim, da zelo koristna razprava in zame se naj... Köszönöm. Nagyon hasznos ez a vita. Egy konkrét kérdésem van. Lesz közös agrárpolitika Európában a TTIP után? Lesz olyan agrárpolitika, amely európai? Hiszen az európai alapok 30-40%-a az európai agrárpolitikába folyik. Hiszen azt szeretnénk, hogy életben maradjanak az európai termelők, és azt szeretnénk, hogy biztonságos élelmiszert termeljenek. A kérdésem az, hogy a TTIP után lesz kap, vagy nem? Egy új tagállamból vagyok, és 11 év tagság után észrevettük, hogy a legfontosabb kereskedelmi láncok húzzák a legtöbb profitot az európai politikából. Szerintem a TTIP ezt a helyzetet még rosszabbá is teszi. És tényleg érdekelne, hogy ki fog tudni egy olyan országban még élelmiszer termelni, mint a miénk. GMO, klónozás, és így tovább. Elégedettek leszünk azzal, amit itt olvashatunk az állásfoglalásban? hogy eh, megmaradnak az európai normák az emberi és állati egészségügy tekintetében? Szerintem világos választ kell adnunk az európai fogyasztóknak és termelőknek. Köszönöm, Desz képviselő. Köszönöm, elnök úr. Én eh, támogatom az amerikaiakkal történő megalapodást, de a mi normáinkkal. Egyetértek az elnökkel, és egyetértek a német SPD elnökével, aki a következőket mondta, idézem, Európának és Észak-Amerikának meg kell ragadnia ezt az esélyt, hogy egy olyan normát vegyezzen be, vezessen be, amely mérce lesz a világkereskedelemben. És Reméljük, hogy a kereskedelemben mi fogjuk megadni a hangot, ez pedig vonatkozik a klímavédelemre is. Tudna nekem valaki megnevezni egy olyan régiót a világon, ahol közelebb állnak a mi normáinkhoz, mint Észak-Amerikában. Nincsenek meg a mi normáink, de az észak-amerikai normák, az európai normákhoz mi mindig a legközelebb állnak globális tekintetben. Éppen ezért, főleg a tejtermékek esetében jó esélyeink lennének, hogy bejussunk az amerikai piacra. Száz százalékos vámot kell fizetnünk a tejtermékek esetében, és hogyha a tejtermékek vámja eltűnik, akkor megvan az esélyünk, hogy elvigyük a termékeinket Amerikába. Köszönöm szépen. Cartier úr. Thank you, Chairman, and thanks to the... Köszönöm, és köszönöm a véleményt is. Remélem, hogy megszívelik majd a módosítókat, hiszen el kell mondanom, hogy nem osztom számos képviselőtársam véleményét az európai normák védelme tekintetében. Hogyha amerikai szempontból tekintünk a dolgokra, és ha megnézzük, hogy eh, Amerikában ki lobbizik annak érdekében, hogy eh, a TTIP létrejöjjön, akkor ez olyan, mint az eh, amerikai export szövetség. Tehát ők azt várják, hogy az európai normák rájuk nem fognak vonatkozni. Tehát azok a termékek, amelyek nem felelnek meg az európai elárusoknak, bejuthatnak majd. A bizottság, illetve a főigazgatóság saját vélemény szerint itt 120%-ra nő majd az Egyesült Államokból az Európába irányuló export, míg ez fordítva csak 60% lesz. Tehát igazából azok a termékek, amelyek az Egyesült Államokból bejönnek, azok el fogják nyomni az európai termékeket. Pan poseł Flanagan. Flanagan képviselő. Köszönöm. Néhány képviselő azt mondja, hogy a mezőgazdasága részére lehetőség nyílik, akkor uh, szerintem nézzék meg a tényeket. És ahogy Kárti képviselő is elmondta, eléggé világosak a részletek. Nem kap a mezőgazdaság újabb esélyeket. Nézzük meg a marhahúst. A marhahús szektor nagyon káros hatás fogja érni. Úgy gondolom, hogy a szakbizottság véleménye azon alapul, hogy mi egy ilyen általános felfogás. Nem hallgattuk meg figyelmesen a képviselők felszólalásait. Nyilvánvaló, hogy ez a bizottság sokkal jobban aggódik a TTIP miatt és annak a hatásai miatt, mint a általános vélekedés. Tehát szerintem valami sokkal erősebb anyagra van szükségünk, hogy visszamenjünk majd a bizottsághoz a véleményünkkel. És még szeretnék a skót képviselőhöz is hozzászólni, tehát végezetül más termékekről is szó van, nem csak mezőgazdaságról is elképzelhető, hogy az egyéb termékek helyzete jobb lesz, viszont a mezőgazdasági termékek helyzete rosszabb lesz a TTIP után. Nagyon szépen köszönöm. Tarabella úr. Nem meglepő senkinek, hogy azon szociáldemokratákhoz tartozom, akik szkeptikusan nézik ezt a megállapodást, különösen mezőgazdasági szempontból. Két fő téma. Egyrészt meg kell akadályozni mindenképpen, hogy a szakértők harmonizálják a normákat. Ennek nincsen értelme. Ez antidemokratikusan szedni szét azt, amit mi demokratikusan létrehoztunk, ami a harmadik országokra illeti. Ami a vámtarifákat illeti, és a, persze, ami a nem tarifális akadályokat illeti, az mindig könnyű, hogyha valamit ö, ö, szét akarunk verni, akkor ö, hozzunk létre tarifális és nem tarifális akadályokat. Nos, ami az élelmiszerbiztonságot és a termékek minőségét illeti, vigyázzunk, mert ennek szerepe lehet. Már említettük, hogy ami az ISDS-t illeti, ezzel kapcsolatban be kellene ezeket tiltani. Ennek környezetvédelmi és élelmiszerbiztonsági következményei lehetnek a már folyóban lévő konfliktusokkal kapcsolatban is. Fontos lenne, hogy a bizottság egy egyértelmű, objektív véleményt készítsen, amit a biztos is meghallgat, amelyből kiderül, ahogy a lengyel kolléga is mondta, a szárnyas ágazatban, amely rendkívül érzékeny, és más termékekre is ez milyen hatásokkal lehet hogyha 122%-kal nőne az export az EU felé, és az EU-ból az e USA felé csak 60%-kal, akkor biztos, hogy bizonyos ágazatok a belső piacban összeomlanának, mert olyan verseny lenne, amely nem lenne tisztességes, hogyha a szabványok alapján, hogyha nincsenek már szabványok, és egyértelműen az európai mezőgazdaság számára ez kevésbé prognapikus politika, mint az USA politikája, ezért hoztuk létre a kapot, most pedig egy olyan versenynek tennénk ki az ágazatot, amely elviselhetetlen lenne, tudván a már mostanra kialakult nehézségeit is. Elnök, köszönöm szépen. Rep képviselő. Úgy gondolom, hogy valóban rendkívül fontos kérdésről beszélünk. Mindenképpen elemeznünk kell minden részletet azért, hogy dönthessünk úgy, hogy tudjuk, hogy milyen konkrét következménye lesznek ennek. Ami az egyes ágazatokat illeti, vannak amelyek nyertesei lesznek a megállapodásnak, mások vesztesei. Éppen ezért fontos kimondani, hogy Európában más a helyzet az egyes tagállamokban. Még a vételi árak is különböznek. néha duplája a vételi ár egyes országokban a másik országhoz képest. Tehát bizonyos országokban egyes ágazatok problémás helyzetbe kerülnek, mások teljesen meg is szűnhetnek. Ezért fontos a különböző ö, védzáradékokat létrehozni azért, hogy bizonyos ágazatokat bizonyos tagállamokban megvédhessük, azért, hogy az árdömpinget elkerüljük. Az Egyesült Államok beli nagy vállalatok lehet, hogy kihatással lesznek a bizony egyes tagállamok mezőgazdaságára és energetikájára, vagy akár földvásárlási szabályaira is. Ezek olyan fontos kérdések, amelyekkel kapcsolatban védekeznünk kell azért, hogy javíthassunk a TTIP-en, nem pedig egy olyan megállapodást írjunk alá, amit később megbánnánk. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Sájel képviselő. Köszönöm, elnök úr. Sok minden már elhangzott. Én magam is benyújtottam módosítókat, de valami még hiányzik számomra. Különböző ágazatokat érint ez a megállapotás, ezért lenne egy konkrét kérdésem. Ami a ágazatot, az állattenyésztést, a tejágazatot, a szárnyas ágazatot illeti, Itt pozitívan értékelhetjük a fejleményeket. Ez egyfajta alkudozás, tehát jobb lenne inkább azon részeket kivenni, amelyek problematikusak számunkra. Hogyha összességében a mezőgazdasággal kell foglalkoznunk, akkor fontos, hogy sokkal erősebben lépjünk fel azért, hogy ellenszolgáltatásokat kaphassunk. Buda képviselő. Gratulálni szeretnék, mert egyetlen egy oldal volt, amit ki kellett volna tölteni, és rengeteg mindent tudtak elmondani. Én szeretnék optimista maradni a megállapodással kapcsolatban. Szerintem ez inkább egy lehetőség az Európai Unió mezőgazdasága számára. Ne feledkezzünk meg arról, kedves kollégák, hogy egy egyszerűen blokkolt helyzetben vagyunk az orosz embargó miatt. Új piacokat kell találnunk. Kétségtelen, hogy a minőségi normáinkat, standardjainkat nem szabad feladni, de nem szabad azt gondolnunk, hogy az amerikai termékek rossz minőségűek és a mieink jobbak olyan mechanizmusokra van szó, amik lehetővé teszik megbízható módon a nyomonkövetést a fogyasztó tudhassa pontosan, hogy mit vásárol és mit fogyaszt. Meggyőződésem, hogy ezt a megállapodást meg kell kötni méghozzá mielőbb, mert ez az úszóöv a mezőgazdaság számára. Elnök, köszönöm szépen. A Danten úrnak adom meg a szót ön mellett. Köszönöm szépen, elnök úr. Meghallgattam ezt a vitát, és felvetődött bennem, hogy valójában egy már megkötött megállapodásról vitázunk, vagy pedig egy olyan tárgyalásról, ami majd csak ezután következik. Mindenképpen szeretnék köszönetet mondani a két jelentés készítőnek, akik szerintem nagyon helyesen vázolták fel a vita lényegét. Bár szerintem messzebb tovább kell menni, mert nagyon más a helyzet a különböző ágazatokat, például a húsnál komoly aggodalmak vannak, viszont például beszélhetnénk a borról, amely ágazatban azt szeretnék, hogyha korábbi megállapodások kerülnének pontosításra. Tehát jó lenne, hogyha a bizottság mielőbb jönne, hogy, és elmondaná, hogy mely ágazatokat tekinti érzékeny ágazatoknak, és jó lenne, hogyha ezt a listát láthatnánk mielőbb. Ami pedig a választott bíróság vagy döntőbíróság kérdését illeti, szerintem már most ki kell mondanunk, hogy az európai jog helyzetéhez képest elmen menni egy magánbíróság irányába, az nem elfogadható egy ilyen megállapodásban. elnök, köszönöm szépen. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy a tárgyalások 2013. júliusában megkezdődtek. Február elején volt a nyolcadik fordulója ezen tárgyalásoknak, amelyeket fel kellene gyorsítani, ezért olyan fontos a mi vitánk. De amit az ember itt hallgatja, akkor az az, az, az érzése, hogy már meg is kötötték a megállapodást. Oké, okay, zgoda. Pani poseł... E, Jó, rendben, köszönöm. Herens Garcia asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönetet szeretnék mondani a jelentés készítőnek a pozitív hangért, amit adott a munkájában. A megállapodás az Egyesült Államokkal nagyon sok lehetőséget kínál a növekedésre, komoly potenciál ez Európa számára. A, mező, a föld mediterrán térség mezőgazdasága esetében az oliva, a bor és a gyümölcs területén nagyon nagy a média nyomás a megalapodással kapcsolatban. Vannak témák, amik még egyenre tárgyalás alatt vannak. Ezek nem fogják levinni a mi minőségi követelményeket, a mi rendszerünk fog alkalmazkodni az amerikaikhoz, az övék pedig a miénkhez. Kölcsönösségről van itt van szó. Egyébként is ilyen mandátumot kapott a bizottság. Biztosak vagyunk abban, hogy a bizottság ezt figyelembe fogja venni és tiszteletben tartja. A kollégáimnak is szeretném mondani, hogy az uniónak nagyon ambiciózusnak kell lenni, például a földrajzi megjelölésekkel, az eredet megjelölésekkel kapcsolatban. Ez egy alapvetően fontos dolog. Ahhoz, hogy sikeres legyen ez a tárgyalás, vannak ágazatok, amelyek érzékeny termékeket kép, a csirke, a tojás, a marhahús, borjúhús, amelyek speciális kezelés kívánnak. És biztos vagyok benne, hogy a jelentéskészítők ki tudják egészíteni a munkájukat. Egyébként néhány módosított magam is be fogok nyújtani. Új piacokat kell megnyitni, az orosz embargo megmutatta, hogy az európai piac telített, és hogyha javítani akarjuk a az állattenyésztést és érdeket, akkor exportálnunk kell, és szükség van a TTIP-re, hogy, különösen, hogyha munkahelyeket is akarunk teremteni. Megjelenis asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Két nagyon tapasztalt jelentéstevőnk van, és hogyha elolvassák ezt a nagyon rövid véleményt, mert ennek rövidnek kell lennie, akkor nagyon sok minden, amit itt a kollégák részletesen kifejtettek, benne van. Továbbá nagyon örültem, hogy Ellen Smith a, azt mondta, amit mondott, hogy ő nem ellenzi a kereskedelmet, mint olyat. Én egy kereskedő nemzettől számi, származom, Írországnak komoly érdekei fűződnek ehhez. Nem csak az Európai Unióval, hanem kívül is. Jelenleg a marhával kapcsolatban, akármennyire is aggódunk, lehetőség lenne, hogy az Egyesült Államokba exportáljunk feldolgozott marhát, de komoly korlátokba ütközünk. Ha megállapodás születne, akkor ez a helyzet javulna. A tejtermékekben komoly érdekeink fűződnek a megállapodáshoz. 139 százalékot tudnánk exportálni. És hogyha, hogy Michel Dantan mondta, a megállapodás még nem született meg. Komoly aggodalmak vannak, e, például a standardek ekivalenciája, és nagyon óvatosan kell tárgyalni ezen témákban. De szerintem ez a vélemény ez sokkal több, mint a kényes témákról való tárgyalás, és gratulálok a kitűnő jelentéstevőknek. Köszönöm szépen, Federlei képviselő. Úgy gondolom, hogy jó megközelítés. A TTIP jó lehetőségeket tartalmaz, de csak akkor, hogyha a kezetektől fogva jól politizálunk az amerikaiak nyilván, hogy, hogy le akarnak rohanni, de hogyha jó politikát folytatunk, és a lehetőségeket megragadjuk, lehetőséget adunk az európai termelőknek, akkor ez egy olyan megközelítés is lehet, amely a saját piacaink számára is jobb lenne. Tehát szerintem nem a különféle normák képzik a legnagyobb akadályt a TTIP-ben, még akkor is, hogyha közös kap van az Európai Unióban, a tagállamokban mások és mások a normák. Tehát más a hústermelés, mások a hústermelés szabályai, mások a növényvédőszerek használatának a szabálya, és így tovább. Az utolsó megjegyzésem, Malmström biztos azt mondta, hogy a TTIP nem azért van, hogy az európai normák csökkenjenek ezt nem lehet félreértelmezni, ez eléggé világos. De mindenképpen garantálni kell, hogy azonos feltételekkel versenyezzünk, és ez az európai mezőgazdaság számára esélyeket jelent. A TTIP célja nem az, hogy az európai normák csökkenjenek. Köszönöm. Peti asszony. Köszönöm, elnök úr. Azt hangsúlyoznám, hogy a TTIP és összesen a kereskedelmi szerződések, amelyeket Európa már több mint 50 országgal megkötött a világban, azt mutatják, hogy a TTIP-et is megfelelő módon ki kell tárgyalni és le kell zárni. Azonban élni kell azokkal a lehetőségekkel, amelyek megmutatkoznak. Mi és én személyesen nagy figyelemmel kísérem a dolgokat, és mindenkinek azt javaslom, hogy nagyon figyeljen oda, hiszen a termelőinket és fogyasztóinkat kell védeni és oda kell figyelnünk, hogy az amerikai termelők nagyon sok támogatást kapnak és így ez az európai termelők számára nem egyenrangú fél. És ha belegondolok, a sok antibiotikum, hormon, GMO, tehát teljesen máshogy állnak hozzá a dolgokhoz. És hogyha ezeket a dolgokat figyelembe veszük, akkor látom, hogy a termelőink világos feltételekkel rendelkeznek, és az Európai Uniónak ragaszkodnia kell a táplálkozás biztonsághoz. Az amerikaiaknak ezt pedig állandóan el kell mondani, hiszen eddig nem vették figyelembe. Köszönöm, Polcsak képviselő. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, kedves kolléganő kollégák! A vitát nagyon érdekesnek tartom. Szerintem megfelelő irányba mutat a vita. Azonban azt is meg kell jegyeznem, hogy nagyon sok negatív felhang is kihangzott itt a mezőgazdasági termékek tekintetében. Az Egyesült Államok az európaiak számára a mezőgazdaság területén fontos szövetséges képviselnek. Ezt sem szabad elfelejtenünk. Hasonló normáik vannak, és természetesen az egyes szempontokat figyelembe kell venni, ez szerintem magától értetődő. És ezt nem szabad teljesen negatív módon látnunk tehát, hogyha belegondolunk, hogy Ausztrália vagy Új-Zéland mi csinál, akkor azt látjuk, hogy nagyon hatékony volt a médiában, amit csináltak, és hasonló megoldásokat fogadtunk el, és a média mégse foglalkozott annyira ezzel a területtel, mint a ttip -e. Tehát tárgyilagosan kell haladnunk, és nem szabad, hogy itt a média adja meg a főhangot természetesen pozitív aspektusok is vannak, ezt a média azonban kihagyja. Köszönöm. Köszönöm szépen az érdekes vitát. A bizottság képviselője Clark úr kap szót. Thank you, Mr. President, and, and... Köszönöm, elnök úr. A bizottság mindenek előtt köszönetet mondana az előadóknak azért, amit mi kiegyensúlyozott véleménytervezetnek tartunk. És gratulálnánk az előadóknak, hogy mennyire röviden fogalmaztak. Egyetemű, hogyha rövid ez az anyag, akkor annak nagyobb esélye van arra, hogy fel is használja az Intaszakbizottság az állásfoglalásában. A bizottság egyetért abban az előadókkal, hogy ambiciózus, de mindenek előtt kiegyensúlyozott eredményre van szükség a mezőgazdaság szempontjából a TTIP-nél, és egyetértünk abban is, hogy a mezőgazdasági elemet mindegyikét piachoz való hozzáférés, nem tarifális akadályok, földrajzi jelzések, ISPS, ezekről párhuzamosan kell tárgyalni. A bizottság teljesen egyetért az előadók véleményével, és nagyon sok kolléga képviselő véleményével arra vonatkozóan, hogy nem szabad, hogy bármi a TTIP-ben aláássa az alapvető egészségügyi, szabályozási és termékminőségi szabványainkat. A TTIP nem szabad, hogy lefele irányuló versenyt eredményezzen, vagy bármilyen kihívást jelentsen az elővigyázatosság elvével kapcsolatban. Egyértelművé tesszük az Európai Bizottság minden szintjén ezen célunkat. És hogyha a képviselők a kanadai megállapodást szeretnék megnézni a szetát, ott láthatják, hogy sehol sem csökkentettük, vagy egyáltalán érintettük a SETA-ban az európai szabványokat. Az összes európai szabvány és szabályozás ö, érintetlen maradt. És a TTIP-re is ez ö, igaz lesz. Elnök úr, egyetértünk az eladókkal azzal kapcsolatban, amit a piaci hozzáférésről beszélnek a mezőgazdaság területén. Az EU-nak vannak offenzív és defenzív érdekei is, Sokat nyerhetünk a TTIP-ből a mezőgazdaságban. Az Egyesült Államok a legnagyobb exportpiacunk, de még tovább növelhetjük ezt a mértéket. De a hús, a tej ágazatban nagyon komoly akadályok vannak még. Az olívaolaj, a bor ágazat, a zöldség, gyümölcs, alma, körte, és ciprusfélék területén még komoly akadályok vannak, tehát egy ilyen TTIP-en megnyílhatna egy nagyon nagy amerikai piac. De vannak érzékeny kérdések az európai mezőgazdasági ágazatok némelyikében. A baromfi ágazatról már többen beszéltek, és mivel nálunk magasabbak bizonyos ágazatokban a termelési költségek, például drágább az energia, vagy a takarmány vagy a környezetvédelmi szabályok miatt, elővigyázatosnak kell lennünk ezen ágazatokban, hiszen a teljes liberalizációra nem szabad lehetőséget adni. Teljesen egyetértem, egyetértünk azon felhívással, hogy legyünk elővigyázatosak az érzékeny mezőgazdasági ágazatokkal kapcsolatban a TTIP-ben. Sok képviselő hivatkozott tanulmányokra, amelyekből az derül neki, hogy a TTIP-nek nagyon komoly káros hatása lehet bizonyos mezőgazdasági ágazatokra. Ezen tanulmányok kiinduló alapja a teljes tarifális akadályok felszámolása, és természetesen ezt teljesen nem fogják felszámolni. Hogyha ez így lenne, akkor annak valóban hatásai lennének. Ezért fontos az alternatívákat megnézni, és ezen érzékeny ágazatokat védeni. Még két dolgot mondanék el, elnök úr Teljesen egyetértünk az előadók és sok képviselő véleményével annak a tekintetében, hogy a TTIP egyik prioritása kell, hogy legyen, hogy jobban védjék és erősítsék az EU földrajzi jelzéseit. A földrajzi jelzések sikertörténetnek számítanak az EU-ban. Gyakran KKV-k és kistermelők hozzák ezeket létre vidéki területen, és nagyon komoly hozzáadott értéket jelentenek a termelésben. Fontos célunk, hogy jobb védelmet adjunk a földrajzi jelzéseknek, ahogy azt a kanadai megállapodásban is tettük. Végül, elnök úr, a bizottság teljesen egyetért azon felhívással az előadók részéről, hogy az összes érintettel kell konzultálni teljesen átlátható, időszerű és átfogó módon a ttip kapcsolatban. A bizottság minden tőletelhetőt megtesz azért, hogy ezt elérjük. Hogan biztos úr és a DG Agri vállalja, hogy átláthatóan tájékoztassunk mindenkit a TTIP-ről, ahogy lépünk az eljárásban, a folyamatban. Köszönöm, elnök úr. Elnök, köszönöm. Nikolson képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, köszönöm mindenkinek, aki hozzájárult a délelőtti vitához. Kétségtelenül ez egy jó véleménycsere, eszmecsere volt. Tegyük világossá, hogy a dokumentum egyoldalas, mert csak ennyire kaptunk engedélyt, hogyha két oldalra kaptunk volna lehetőséget, akkor kettőt írtunk volna. Tehát próbáljunk meg ezeket a kérdéseket mind figyelembe venni. Jár úr már régóta megkérte, hogy melyek az érzékeny termékek. Nagyon szívesen beszélnék egyszer önöknek ezekről, és másokkal is együtt nagyon jól tudjuk, hogy a marhahús, a szárnyas, a, a, a csirke, ezek olyan ágazatok Európában, amelyek nagyon kényes kérdést képeznek. Az is világá tettük, én nem hiszek a harmonizációban, én csak a felfelé harmonizációban hiszek, a lefelé harmonizációban nem. Hívhetnek ahogy akarják, de hogy naív eh, lennék, azért az túlzás lenne. Én úgy vélem, hogy nagyon sok minden nem naív kérdése, hanem ahogy a két jelentéstevő is említette, eh, minden lehetőséget igyekszünk kihasználni. Nagyon könnyű lefelé menni, és egyszerűen kivenni a mezőgazdaságot. Hogyha ez lett volna, akkor most nem lenne étel. Nem, meg kell védeni a mezőgazdaságot. Ennyire egyszerű a kérdés. Azért ülünk itt. Azért van ez a jelentés. Michel Danton mondta, hogy még csak a kezdeteknél vagyunk, igaza van, múlt 2013. júliusától voltak ugyan ülések, de eddig ez még csak ilyen tapogatózás volt. Most kezdődnek az igazi tárgyalások, és még nagyon hosszú az út előttünk. Ahogy ez elmondott, itt lesznek még előnyök, hátrányok, lesznek törekvések, hogy leszorítsanak minket, de bizottságként meg kell védenünk a saját álláspontunkat ezen, a, ezen tárgyalások folyamán. Valószínűleg nem fogunk mindent elérni, amit szeretnénk, de nem hiszem, hogy egyszerűen azt mondjuk, hogy jó, ez így, hogy ez milyen jó, ez még mielőtt leülnánk a tárgyalához, az, az egy helyes út lenne. Köszönöm. Köszönöm, De Castro képviselője a szó. Köszönöm. Köszönöm szépen. Minden kollégának szeretném megköszönni a hozzászólást. Köszönöm azoknak a kollégáknak, akik bizalmat vetettek Jim és a jó magam által elkészített munkába. Most egészen röviden szólnék az átláthatóság témájáról, hiszen az átláthatóság nagyon fontosnak tűnt a vitában. És igazából az átláthatóságot kis kellett emelni a vita során. Itt a szakbizottságban Clark úrra szemben is hangsúlyoznám, hogy a kereskedelmi megállapodás nem változtat semmit a normák szintjén, tehát a klónozás, génkezelés, és így tovább. Ez nem változik. Az európai szabályok szintje megmarad. És igazából, ha ez nem lenne így, az egész európai jogalkotást a feje tetejére állítanánk. És még van amire emlékeztetném a kollégákat. Az Egyesült Államokkal tárgyalunk, és a világkereskedelem egy harmada ezen két régió között zajlik. Tehát igazából nem kis országokról van szó. 17 milliárd euró a mezőgazdasági termékek részesedése. 5 milliárd a bor, ez volt a tavalyi export az Egyesült Államok irányába, ez pedig a KKV-knek volt nagyon kedvező. De ide tartozik a tészta, a sajt, és mind-mind olyan termékekről van szó, amelyek Európában minőségi termékek, és az Egyesült Államokban szívesen vásárolják őket. Emlékezhetnék arra, hogy kb. 40%-kal nőtt az USA irányába történő exportunk, azért ezekre a számokra is gondolnunk kell. Különféle tanulmányok, kiértékelések léteznek, ezek nagyon fontosak, de a számok is fontosak. És ha már egyszer a számoknál vagyunk. Az elmúlt tíz évben az volt a helyzet, hogy az Európai Unió olyan sokat exportált az Egyesült Államokba, mint amennyit importáltunk onnan. Ez pedig eh, mégiscsak egy jó dolog. Ezt pedig eh, nem lehet csak úgy visszautasítani. És csak a dolgok kezdetén állunk. Parlamentként pedig vétójogunk is van, hogyha nem akarjuk megszavazni az áll a egyezmény, És utána elmondhatjuk, hogy tetszik-e nekünk, vagy nem tetszik a megállapodás. A állásfoglalásunkkal, illetve a véleményünk, véleményeinkkel, agályoknak adunk hangot, azonban szerintem nem jó, hogyha csak védekezők vagyunk, offenzívnek is kell lennünk. Hiszen itt mégiscsak vállalatokról van szó, amelyek milliókat foglalkoztatnak az Európai Unióban. Az ő érdekeikre is gondolnunk kell. Egy 350 milliós piacról van szó ahol elég sok igény van, nagy igény van az európai termékekre, a tejválság. Itt van ez az 5 százalék. Az 5 százalék esetében pedig meg kellene próbálnunk exportálni ezeket a termékeket. Tehát itt mindenképpen alázatra van szükségünk, mindig utalnunk kell a normáinkra, amelyekre joggal vagyunk büszkék, azonban úgy gondolom, hogy ne csak negatívan és defenzív módon viszonyuljunk a TTIP tárgyalásokhoz. És megígérem önöknek, hogy jól végezzük majd a dolgunkat, van még egy pár nap a módosítókra, tehát kérem, hogy legyenek gyorsak. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! a probléma a lehető legmagasabb politikai szinten van. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy a megjegyzéseinket megfelelő keretben tegyük meg a frakciókban. Számos szakbizottság foglalkozik a termékekkel, tehát itt termékekről van szó, szolgáltatásokról van szó, tehát a többi bizottságnak is nagyon sok mondani valója van. Három területet különböztethetünk meg, a piacra jutást, ez nem azt jelenti, hogy az összes vám megszűnik. A vámok egy része megmarad. Megváltoztatják a vámokat, azonban maradnak. Ez pedig egy komoly probléma, Danten úr is mondta ezt, és Eran Garcia asszony. Itt a földrajzi megjelenésről és a fitoszaniter adatokról is szó van. Nehéz téma ez, éppen ezért nagyon nagy figyelmet szántunk rá az előadók pedig bedolgozzák javaslataikat, módosítóikat a dokumentumba. Tehát ennek az anyagnak azért mégis van egy bizonyos mérete. Tehát február 27-ig van idejük, 12 óráig, hogy benyújtsák a módosítókat, nem sok idő. Tehát február 27-e 12 óra. Hölgyeim és uraim, most igazából a koordinátorok ülése kezdődne, de még a következő ponttal is foglalkoznunk kell, ezek pedig az állatgyógyászati termékek. És a 7-es, 8-as pontot most összevonjuk, tehát az állatgyógyászati és emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezése. Ehhez sok mondani való nincs, hiszen a bizottság képviselője kap szót, tehát Andrzej Rysz, igazgató vázolja a bizottság álláspontját. Tehát 3.4. 12-ig van ideje, akkor kezdjük a koordinátorokat. Igazgató. Morning everybody. Uh, thank you. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlök mindenkit. Röviden szeretném a képernyőn látható bemutatást, uh, bemutatót önöknek uh, előadni. Remélem mindenki látja. Tehát egy nagyon fontos rendeletet dolgozunk most ki, amely fontos az állatgyógyászati ágazat szempontjából és a mezőgazdaság szempontjából. Szeretném elmagyarázni, hogy hogyan jutottunk erre a pontra, hogyan módosult a helyzet. Ami az állatgyógyászati ágazatot illeti, mások az erre vonatkozó szabályok, mint az emberi fogyasztásra szánt gyógyászati készítményeknél, és szeretnénk, hogyha egy jogi aktus vonatkozna az összes állatgyógyászati készítményre, ezt fontosnak tartjuk a piac szempontjából is szabályozási változtásként. 2009-ben kezdődött a munka, amikor a bizottság a javaslatot bejelentette. Ez egy eléggé összetett és intenzív eljárás volt. Egy ö, jelentést készítettünk, amelyet 2011-re készített el a szerződőfél. 2010-ben volt egy nyilvános ö, konzultáció, több ö, találkozót szerveztünk az érintettekkel, szakértőkkel, nagyon fontos ö, vitát folytattunk, a tanulmány rendkívül fontos volt, ez 2013. szeptemberében született, majd pedig létrehoztuk a saját javaslatunkat, amely, mint láthatják, elég komoly anyag, több száz oldalas, és 2014. szeptemberére készültünk el ezzel a szakasszal. Ami a rendelet leírását illeti. Alapvetően egy új rendeletet javaslunk, hiszen ezzel lehetne harmonizálni a végrehajtást. A javaslatban megtalálta az összes szabály, még egyszer hangsúlyom, az összes szabály az állatgyógyászati készítményekre vonatkozóan, tehát egy rendeletben vannak ezek. Korábban az eddig hatályos megközelítésben ez nem így volt, és több meghatalmazáson alapú jogi aktus várható még ezzel kapcsolatban? Milyen fő problémák adódhatnak a piaccal kapcsolatban? Az első fő probléma az az, hogy nincsen elég engedélyezett ilyen készítmény, állatgyógyászati készítmény, és közegészségügyi szempontból is, ami az mikrobiális rezisztenciát illeti, ez megint csak fontos kérdés ami a készítmények engedélyezését illeti, ez nagyon fontos, különösen a ritkább fajokkal kapcsolatban, és a megelőzés szempontjából viszont a jelentősebb fajoknál is nagyon fontos ez. Láthatják azt, hogy hogyan lehet definiálni a kevésbé jelentős és a jelentősebb fajtákat, hiszen ez nagyon fontos a fogalom kidolgozásánál is. Ami a főbb fajokat illeti, itt a különböző marha, birka, szárnyas, baromfi fajtákra gondolunk, és szeretnénk elérni a rendelettel kapcsolatban azt, hogy csökkentsük az érintettekre háruló administratív terheket a célkitűzés, a fő célkitűzése a szabályzásnak az, hogy nagyobb mértékben álljanak rendelkezésre gyógyászati készítmények bizonyos fajtákra vonatkozóan. A piacok számát is növeljük, csökkentsük az administratív terhet, ösztönözzük a versenyt és az innovációt. Ez nagyon fontos. Hogyan lehet több és jobb ilyen készítményt a piacra vinni? Javítsuk a belső piac működését, és a hozzáférést jöve, növeljük, és ami a közegészségügyi kockázatokat illeti az antimikrobiális rezisztencia kérdését is kezelni kell. Az első fő célja a célkitűzéseknek az az, hogy növeljük az ilyen jellegű készítmények elérhetőségét. Minden állatgyógyászati készítmény EU-s szintű piacra hozatali engedményt kaphatna az új helyzetben, ez még nincsen így jelenleg és ezzel az ágazatnak is lehetőséget adunk arra, hogy új termékeket dolgozzanak ki, különösen ami a kevésbé jelentős fajtákat illeti. Az innováció nagyon fontos. Szeretnénk egy kezdeményezést beépíteni a főbb fajtákra vonatkozóan, különösen a 10-14-18 éves forgalomba hozatali engedélyezést szeretnénk bevezetni a főbb fajokra, a kisebb fajokra és a méhekre vonatkozóan is, ezt majd még a vitában részletezem. Különböző modelleket javasolunk, hogy a jövőben hogyan is fog ez kinézni. Most pedig szeretném még kiemelni a készítmények elérhetőségének a kérdését. Először is egyértelmű hatályra van szükség a rendelettel kapcsolatban, új készítményfajtákat veszünk be, az úgynevezett újszerű kezelésekre gondolok itt, génterápia, őssejtek, vérterápia, szeretnénk ezeket is bevonni a hatály alá. Új definíciókat javaslunk. Az antimikrobiális rezisztencia területén a klinikai vizsgálatokat is szeretnénk megmagyarázni pontosabban, és a korlátozott piachoz való hozzáférés kérdéseit, és az egész Európai Unióra vonatkozóan szeretnénk ezt tisztázni és áramvonalasított eljárásokat alkalmazni. Ami az adminisztratív terheket illeti, kiszámoltuk az adminisztratív költségeket az ágazatra, körülbelül 13 ezer az éves forgalom, 13 százalékát érinti ez az éves forgalomnak, és ami a csomagolást és címkézést illeti, ez egy nagyon komoly költséget jelent az adminisztratív terheken belül. Tehát ezekkel mindenképpen csökkenteni szeretnénk. A forgalomhozatali engedélyezést, tehát, csak, tehát mostantól már ide, határozatlan időre adnánk ki, egyszerűsítenénk az eljárási folyamaton és az adminisztratív terheken. Ami a belső piac működésének javítását illeti, különösen a kisebb piacokkal kapcsolatban szeretnénk a rendeletbe bevonni EU-s szabályokat az internetes forgalmazásra is, el kell ismerni a vényeket határokon átnyúló jelleggel, különösen az emberekkel kapcsolatban ez már így van, de az állatokra vonatkozóan is szeretnénk ezt bevezetni. Végül harmonizálni akarjuk a forgalomba hozatali engedélyezéseket a nemzeti rendszerben már engedélyezett készítményekre vonatkozóan. Ami az antimikrobiális rezisztenciát illeti, ez nagyon fontos kérdés. Több rendelkezés foglalkozik ezzel, például, hogy hogyan lehetne ezeknek elővigyázatos felhasználását terjeszteni, és ami a kritik specifikus jelentőségű antimikrobiális termékeket illeti, amelyeket emberi fertőzésekben lehet használni, ezekre is jogi eszközöket kell kidolgozni, és nagyon fontos a monitorizás, és hogyha növekedés fejlesztése használnak fel egy ilyen készítményt, azt szeretnénk tiltani. Végül pedig ami a második ide kapcsolódó napirendi pontot illeti, a rendelet módosítása, ez inkább jogalkotási jellegű kérdés. A háttér az, hogy az összes állatgyógyászati készítményre vonatkozó szabályt egy jogi aktusba szeretnénk gyűjteni. Ez biztos, hogy egyértelműsíteni a rendelet használatát, felhasználását. Tehát a más rendeletekből az erre vonatkozó részeket akkor átvennék az új rendeletbe. Egy másik része ennek a munkának az az, hogy Lisszabonisítani kell az eljárást és a struktúrát. A jelenlegi struktúrában, rendeleti struktúrában a hármas címet átvesszük az új rendeletbe, és emiatt bizonyos rendelkezések, amelyek az állatgyógyászati készítményekre vonatkoznak, megváltoznak. Itt néhány példát gyorsan átolvashatnak. és majd pontosabban az írásos anyagban is. Ami a Lisszaboni szerződéshez való igazítást illeti, ennek milyen következményei vannak? A bíróság ítéletei alapján, hogyha a bizottság költségstruktúrát javasol egy delegált aktussal kapcsolatban, akkor ezt is figyelembe kell venni. Ennek az a következménye, hogy a 70-es cikk, amely lehetővé tette a végrehajtáson alapuló aktusokat bizonyos feltételek mentén. Nos, nagyon hasonló munkát végeztünk a farmakovigilencia területén az emberi felhasználásban tavaly, ahol nagyon hasonló rendelkezéseket hoztunk a parlament, a tanács és a bizottság. Köszönöm szépen, gyors volt, de azt hiszem, hogy visszatérhetünk erre a következő alkalommal. Köszönöm szépen. Köszönöm a bizottság képviselőjének. Erre vissza fogunk majd még eh, térni, mert a tanácskozást április 16-ára irányoztuk elő, azonban a mai vita fényében át fogjuk ezt tenni majd márciusra. Azért szeretnénk ezt, hogy ez a bizottsági tájékoztató megtörténjen. Ez azt jelenti, hogy amennyiben önöket értekli ez a tájékoztató, akkor ezt el is tudjuk küldeni, hogy ezzel tudjanak már dolgozni. Majd pedig márciusban megkezdjük a vitáját a jelentés tevő pedig elkészíti a véleményünket a az ENVI bizottság számára. Megengedhetjük így most magunknak, hogy ezt a vitát felfüggesszük, és elnézést kell kérnünk a jelentéstevőtől és a bizottságtól is. Azt szerettük volna mindenképpen, hogy ez a tájékoztató ma megtörténjen a bizottság részéről. Amennyiben nincsenek kérdések ezzel az ügyel kapcsolatban, akkor most megszakítjuk az ülésünket, és a koordinátori ülést kezdjük meg. Elnézést kérek ezért a változásért több időt kellett volna hagynunk erre a vitára, a TTIP vitára. Tehát akkor most a koordinátori üléssel folytatjuk. What is this? What is this? Is, is that a tantan? What, what is Mr. Dess? Uh, what is EPP?